Colleghi, cominciamo, sono le 15.15. 15. E a causa comunicazioni... Ehm, eh, néhány eh, a, választói eh, kollégiumban váratlan események miatt Brok úr nem tud eljönni ma, úgyhogy kimentette magát. Az ötös napirendi pontot éppen ezért elhalasztjuk, ami nem más, mint a tanács éves jelentése a parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról. Úgyhogy az első napirendi pontunk az EK és Izrael közötti társulás létrehozó euró-mediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv az ipari termékek megfelelőség értékeléséről és elfogadásáról. Veronique de Kaiser a vélemény szerzője, itt van jelen. Az INTA az illetékes bizottság, és Moreira úr a jelentéstevő. A módosítók benyújtási határideje március 29-12 óra. Az AFET már foglalkozott ezzel a kérdéssel, egy munka dokumentum alapján, amit a tevőtől kaptunk az elmúlt hónapban. És az anyag néhány kérdést vetett fel, azzal kapcsolatosan, hogy bős dolog-e ratifikálni a megállapodást. Az, INTE, az INTA tevője egy közbenső jelentés tervezetet készített, ami szerint két évre be kéne fagyasztani a megállapodás aláírását. És még emlékeztetnék arra is, hogy a szerzővel megállapodtunk abban, hogy a jogi szolgálat véleményét is kikérjük. Ezt egyébként a kibővített elnökségi ülés el is fogadta ennek a véleménynek a másolatát a mellékletben megtalálhatják, és akkor most megadom a szót de Kaisers asszonynak. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Említette az INTE jelentést, amit Moreira kollégánk készített. Fontos megjegyezni, hogy itt bizonyos politikai megfontolások is meghúzódnak a jelentés hátterében, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság ezt megvitatta nekünk, most tartalmi dolgokról, politikai szempontokról kell vitát folytatnunk. Ezeket nem hagyhatjuk a, az intára. Úgyhogy röviden a politikai kontextust szeretném felvázolni, és a politikai, illetve a jogi véleményt is ismertetném. És ezt követően a frakciónk általánosabb megközelítését is ismertetném. Ami a politikai tartalmat illeti, illetve az emberi jogok kérdését, rá kell mutatnom arra, hogy a külpolitikánk konzisztens. Prendre. Problémásnak látszik tehát a kérdéskör, mert el kell döntenünk, hogy vajon hogyan értékeljük a keleti jeruzsálemi új települések építését, illetőleg Izrael általános cisziordániai település fejlesztő politikáját Ugyancsak érdekelésre vár részünkről a gázai blokád kérdése és ehhez hasonló további ügyek. Igen komoly emberjogi problémák is felmerülnek, és az EU misszió helyszíni látogatásának nyomán megszületett kelet-jeruzsálemi településekről szóló EU-s misszió jelentése erről ékes szólóan tanúskodik. Az ENSZ Genfi tényfeltáró tevékenysége hasonló eredményre vezetett. Tehát a szejszínen tapasztaltat messze menően alátámasztják azokat az aggájainkat, amelyek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban felmerülnek. Igen, világosan kell fogalmaznunk. 1932-ben a C zónában, a nyugati parton, Cisjordániában 1200 telepes volt, ma 312 ezeren vannak, ami nem kevesebb, mint duplája az ott élő palesztinok lélekszámának. 340 ezer telepes található ma Kelet-Jeruzsálemből, és ők 160 nyilvánosan elismert hivatalos települést, illetve amellett további mint egy 100 nem hivatalos vagy félhivatalos települést laknak. Ez tehát arra utal, hogy nem került kézzelfogható közelségbe az 1957-es döntés alapján elképzelt két állam politikája. Az európai politika emiatt megkérdőjeleződik tekintettel arra, hogy a két állam egymás mellett élésének békés megoldására nem sok jel utal az ENSZ vonatkozó határozatait figyelmen kívül hagyják, és a telepesek további lélekszámbővülése arra utal, hogy nincs is szándék ennek megváltoztatására. Így tehát felmerül a kérdés, hogy célszerű-e e, siettetnünk ennek a jegyzőkönyvnek a tető alá hozatalát, hiszen ez olyan politikai jelet e, valósítana meg részünkről, e, amely fölvetné azt a kérdést, hogy valóban a nemzetközi joggal összhangban járunk-e el. Ezt szeretnénk elkerülni. Ez tehát egy fontos megállapításunk. Az afet véleménye szerint ez nem a követendő utat jelenti, és ez egy olyan üzenet megfogalmazását jelenthetné, amely részünkről figyelmen kívül hagyná az imént vázolt megfontolásokat. Különösképpen kényesen érinteni ez például az arab tavasz országait, és az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a demokrácia iránti elkötelezettségünket. És van még egy megfontolás ezzel kapcsolatban, nevezetesen arról értesültem, hogy itt gyógyszer termékekről is szó van, és Izrael a fejlett gyógyszeriparáról ismert, a világ első tíz gyógyszergyártó államának egyike, különösképpen a generikumok területén, tehát semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy adott esetben a fejlett gyógyszeriparát felhasználva tovább erősítené a kisebbségek elnyomását célzó politikáját, illetve a gázai blokádot. A gázai blokád esetében a gyógyszerszállítmányok leállítása ilyenfajta fegyvernek minősült az izraeliek kezében, és pontosan a gyógyszerkészítményekre vonatkozó szállítási tilalom volt egyike azon körülményeknek, amelyek megbénították a blokkád alá van Gáza életét. Ezért ma itt egy olyan témáról beszélünk, amely a gyógyszerkészítmények területén jelentene könnyítést, a kölcsönös elismerés, illetve az eddig fennálló kereskedelmet gátló körülmények leépítése révén, és úgy gondolom, hogy ez egy kicsit olyan atombomba hatást fejthetne ki, ami kerülendő volna. Nem fogadható el az az érvelés, hogy ez része a reálpolitikának, és azt hiszem, hogy sokkal helyesebb volna, ha az európai piacra kerülő gyógyszerkészítmények azonosak lennének például a Gázában forgalmazottakkal. Tehát meg kell akadályoznunk azt, hogy Izrael törekvésével összhangban a gyógyszertermékek szállítását az izraeli-palesztin konfliktus megoldása eszközéül válasszák. Világosan kell tehát megfogalmaznunk ezzel kapcsolatos gondolatainkat, tisztában léve azzal, lévén azzal, hogy még a frakción belül is megoszlanak az ezzel kapcsolatos vélemények. Egyesek úgy gondolják, hogy a múlt történelmi fejleményeire való tekintettel a zsidó állam fennmaradása megköveteli, hogy nagyobb arányú védelmét biztosítsuk Izraelnek. Mások viszont úgy gondolkoznak, hogy igen, körültekintően kell eljárnunk, mert nem támogathatjuk, nem állhatunk mögé Izrael hódító törekvéseinek. Tehát mindenképpen figyelemmel kell lennünk arra, hogy az ezzel kapcsolatos értékelések, vélemények eltérnek. Egy kicsit olyan országról lévén szó, amely bizonyos szempontból Belgiumra is emlékeztet. Ezért tehát valójában tovább kellene töprengenünk, tisztázandó az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, és nem egy olyan egyszerű kérdésről van szó, ahol könnyen tudunk dönteni igen vagy nem mellett tehát sokrétű kérdésről van szó. Azt hiszem, hogy pillanatnyilag nehéz lenne kimondani a végszót. Ami a kompromisszumokat illeti, azokkal kapcsolatban valószínűleg nem a jogi megközelítés lenne célra vezető. Mint ismeretes, a jogi probléma abban áll, hogy az egy, egy Európai Unió és a nemzetközi közösség elutasítja azt, hogy az Izrael által eh, létesített településeken előállított termékeket beengedje a területére. Tehát eh, az eh, Anaviat féle jogi véleményt idézve azt lehet megállapítani, hogy elmondhatjuk, hogy amennyiben Izrael a településeket területének részeként kezeli, akkor az EU ahogyan a múltban, és az Izraellel eddig megkötött egyezményeink esetében is, kifejezésre kell juttatnunk, hogy nekünk erről eltélő véleményünk van. Mi ezeket a településeket nem tekintjük Izrael állam területéhez tartozónak. Nem szeretnénk, ha az ilyen településeken előállított termékek az EU piacára kerülnének. amennyiben valamilyen alvállalkozó bevonásával kerülne erre sor, és kiskapukat keresnének, akkor ez ennek könnyű megkerülését tenné lehetővé. Én nem vagyok megelégedve a megfogalmazásokkal sem. Uh, ahogyan a múltban most is hatásosan és egyértelműen kell leszögeznünk ezzel kapcsolatos uh, véleményünket és uh, nézeteinket, és azt hiszem, hogy ez az egyezmény további problémák forrása is lehet, hiszen Izrael alig ha vállalhatja annak felelősségét, hogy ő bizonylatolja azokat a gyógyszertermékeket, amelyeket maga állít elő. És ők tanúsítsák azt, hogy ezek a termékek megfelelnek az EU-s követelményeknek is a palesztin, a jordán, az izraeli termékek számára Izrael teremtene egyfajta közvetítői útvonalat, és ennek révén ezek a termékek mind bekerülhetnének az EU piacaira. Tehát ez hozzáférést biztosítana számukra, és azt hiszem, hogy így nem is lehetne tisztázni a településekkel kapcsolatos problémákat. Kigondolgozható egy olyan javaslat, amely Brüsszel nézeteit tükrözteti a település politikával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ha egyetértünk a jegyzőkönyvvel, akkor ez, ez, ez a véleményemnek egyfajta összefoglalásaként értékelhető, tehát véleményem szerint, amennyiben nem értünk egyet ezzel a jegyzőkönyvvel, akkor egy közbenső jelentést kell elfogadnunk, amely eh, változtatásokat szorgalmaz, eh, újra tárgyalását, vagy inkább eh, csupán módosítását irányozza elő a jegyzőkönyv tervezetnek. Ez leszögezné, hogy a vitatott státuszú területekről származó termékekre vonatkozó egyértelmű megállapításokra van szükség. Tehát ez egyfajta kiegészítő mondat lenne, és valójában azt mondaná ki, hogy a jegyzőkönyv nem terjed ki azokra a termékekre, amelyeket a településeken állítanak elő. Ez tehát lehetővé, nem tenné lehetővé azt, hogy ezek a termékek Izrael közvetítésével az EU piacára lépjenek eh, amelyek tehát a vitatott eh, jogállású, általunk el nem ismert területeken kerülnek előállításra. Az egyik lehetőség az az tehát, hogy egy közbenső jelentést fogadjunk el, eh, amely ezt a kérdést rendezné, és ez egyfajta kompromisszumos megoldás lehetne. Így hát olyan esetben lehetne alkalmazni, hogyha a fenntartásokkal elfogadott közbenső jelentést fogadnánk el. Ezzel szeretném lezárni elnök úr véleményemet, tehát ne engedjük azt, hogy a politika játékává váljék ez a kérdés, és terjedjen ki a figyelmünk ezekre is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Öt percünk van a jogi szolgálat véleményének meghallgatására. Az állásfoglalás tehát most megismertük, nem szeretném elismételni, de talán magát a kontextust vázolhatnánk. Szeretném tehát azt elmondani, hogy milyen problémáról van szó, és utána a 9-es cikket magyaráznám. Nézzük a kontextust akkor. Nos, ez a jegyzőkönyv a társulási egy, izrael kapcsolatos társulási egy eh, megállapodás és a melléklet 2000 óta létezik. A jegyzőkönyv az eh, technikai jellegű, és pontosan az a célja, hogy technikai jellegű akadályokat hárítsa el a, mm, az ipari termékekkel, illetve a, a kisipari termékekkel kapcsolatos kereskedelemben. Mindkét fél megnevezte az akadályokat, Izrael és az Európai Unió egyaránt. És a késipari termékek piaci hozzáférésével kapcsolatos körülményeket is meghatározza. Nos, ez az Európai Unión belül teljesen hasonló formában működik, mint Izraelben. A 9-es cikk. Ez a cikk ebben a konkrét esetben azt írja elő, hogy Izrael és partnere az Európai Unió egy illetékes hatóságot kell, hogy értesítsen a, az Európai Unió pedig erre írásban meg kell, hogy erősítse a, a megnevezett hatóságot. Ez, amit a 9-es cikk kimond. Tehát ki kell jelölni üzleti értelemben egy eh, konkrét területen meghatároz, eh, található hatóságot, amelyet aztán az Európai Unió viszont igazol. Az Európai Unió igazolása, illetve adott esetben az elutasítása az Európai Bizottság hatásköre. A jegyzőkönyvben is ez az eljárást került meghatározásra. A palesztin közigazgatási, közigazgatás alatt álló területek is ilyen feltételek között megjelölésre kerülhetnek, és a bizottság felelőssége lesz tehát ez is. Köszönöm, mondja az elnök. Itt van előttem a hozzászólók listája. Jan Brával kezdjük. Ezt követően pedig a bizottság szólhat majd hozzá. Akkor nézzük a hozzászólók eh, listáját, Zsárnákó kollega. Köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen hallgattam de Kaiser asszony jelentését, és megvizsgáltam azt is, ami a sugallat, ami a tanács ezzel kapcsolatban, az összefoglalás, amit a jogi szolgálat is most megerősített. Nos, Először is szeretném jelezni, hogy jogi értelemben problematikus ez, hiszen nem túl világos ez az ajánlás. Az EPP elnökének álláspontja pontosan az előadó véleményével szemben van. 180 fokos szembenállás, ez nem pusztán az lenne a lényeg, hogy a két fél érdekét szolgálja egy megállapodás, hanem Európa érdekét is. Izrael olyan ország, ahol a gyógyszeripari termékek gyártása igen magas színvonalon áll. Nem pusztán azért, mert az Európai Uniónak van kapcsolata a harmadik országokkal, hanem azért is, bár ez is problémás lehet, de ebben az esetben sokkal inkább nem tagadni akarjuk azt a tényt, hogy az Európai Unió nem ismerte el azokat a területeket, amelyeket 67-ben elfoglaltak, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a jogi szolgálat véleménye alapján lehetőségünk van arra, hogy Izraelből Izrael határozza meg, hogy mely az a hatóság, amely illetve az illetékes terület meghatározásával ő határozza meg a hatóságot, vagy pedig a jogi szolgálat ezt elutasítja. Nos, ebből én arra következtetünk, hogy a régiókat kizártuk az eljárásból. Az az érzésem, hogyha a bizottság, az interbizottságot kérdeznénk meg erről, hogy egy belső véleményt fogalmazzon meg, akkor erre én igent mondanék, hiszen ez nagyon hasznos lenne ebben az esetben. Nem azért, hogy konfliktus legyen Palesztinával, hanem azért, hogy tartalmát tekintve a probléma megoldását segítsük. Valóban, hogyha ez így lenne, akkor követhetnénk az előadónak a véleményét, de nem így van. Az INTA bizottság pedig pontosan úgy gondolom, hogy pozitív véleményt fogalmazott meg a megállapodásról, ami tehát az ipari termékekre, sőt konkrétan a gyógyszeripari termékekre vonatkozik az Európai Unió és Izrael közti kereskedelemben. Kolléga Duff, you have the floor. Duff úr, elnök úr, természetesen egyetértek de Kaiser asszonyjal abban, hogy ez a kérdés eh, politikai jellegű. A jogi szolgálat technikai kérdésként eh, kezeli, amit nem igazán tudok elfogadni. Nem lehetünk naívak, és Nyilvánvalóan ez Izraellel való kapcsolatainkat, ha tekintjük, ez elsősorban politikai jellegű, meg, meglehetősen politikai jellegű. És parlamentként nekünk viszont döntést kell hoznunk. Csanakó asszonynal egyetértek, hiszen hogyha itt halogatjuk a dolgokat, akkor ebből semmi haszon nem származik, már ami a politikai döntés halogatását illeti. A külügyi szakbizottságnak fel kell tenni a kérdés saját magával szemben, hogy egyetértünk-e vagy sem az akával. mit, hogyan fog ez kihatni az EU és Izrael közötti kapcsolatokra. Én szívesebben láttam volna, hogyha ezt a kérdést a megfelelő képviselőkkel vitattuk volna meg, és a diplomaták megalapozott véleményét is fontos, hogy megismerjük. Itt valóban egy jogi problémáról van szó. Úgy tűnik számomra, hogy Izrael nem tudja vállalni, hogy ne alkalmazza a megállapodás rendelkezéseit a megszállt területek vonatkozásában. Tehát az EU-nak az EU egy nagyon szerencsétlen helyzetbe kerülne, ami jogi szempontból is aggályos. Tehát összefoglalásképpen az ALDE támogatja, hogy olyan döntést hozzunk, ami szerint nem halogatjuk, nem késleltetjük a folyamatot, ami az első, a jelentés első változatát illeti. Ami pedig a politikai döntés tartalmát illeti, végül is ki kell várnunk, hogy a frakció milyen irányban kíván lépni. Én ösztönösen azt mondanám, hogy ellenezni fogjuk végül is a megállapodást. Terzo Shadow, raportőr, a kolléga... A harmadik árnyék jelentéstevő, Nielsen kolléga de Kaiser asszonyhoz hasonlóan én úgy látom, hogy Izrael semmit nem tesz annak érdekében, hogy a nemzetközi jog értelmében megfeleljen a kötelezettségeinek. Sőt, éppen hogy alása a helyzetet, újabb területeket csatol el, újabb településeket hoz létre, képítve az infrastruktúrát, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a víz elvezetése az ilyen települések irányában, és az ENSZ egy márciusi határozata is foglalkozott ezzel, földterületek elfoglalása, a 60-as határozat egy vizsgálatot kezdeményez ciszjordániai területeken, ahol is az ilyen települések igen csak gombamód elszaporodtak az elmúlt években. Szeretnék arra is rámutatni, hogy az EU küldöttség vezetője nemrégiben egy jelentést küldött, amiben arról tájékoztatott minket, hogy egy tudatosító kampányt kellene végeznünk európai vállalkozások körében, hogy ne fektessenek be az érintett területeken. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Az EU által finanszírozott projektek száma megszaporodott, itt van előttem a lista. Ezeket a projekteket az izraeli hatóságok gyakorlatilag megtizedelték, akár ivóvíztartályról legyen szó, menekültek számára, vagy napelemmel működő erőművekre Hebronban. He- az EU tehát igen komoly beruházásokat valósít meg a régióban, ami az izraeli katonaságot bosszantja, és komoly kérdőjelek merülnek fel mindezzel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy pusztán úgy folytatjuk, mintha mi sem történt volna. Izrael nem ugyanolyan partner, mint mások a termékek nyomon követhetősége nem biztosított az ilyen területekről, legyen az mezőgazdasági vagy egyéb termék, és civil szervezetek is rávilágítottak arra, hogy az ilyen településekről exportált termékeket nem is címkézik ennek megfelelően, tehát gyakorlatilag Izrael becstelenül jár el ami a megalapodás részéről történő betartását illeti. Tehát ez a kiegészítő jegyzőkönyv szerintem nem, semmiféleképpen nem elfogadható. Én tudomásul veszem a jogi véleményt, és valóban ez a bizottság hatásköre, hogy biztosítsa a jogszerűséget, mi parlamentként, politikai testületként működünk. Ugyanakkor viszont a politikai helyzet is nyilvánvaló, ami az izraeli-palesztin viszonyt illeti. Ez semmiféleképpen nem tekintető technikai jellegű kérdésnek, ez mindenféleképpen politikai jellegű, és nekünk is hallatni kell a szavunkat. A gázai övezetben dolgozó francia orvosok például a gyógyszerkészítmények hiányára, hiányáról panaszkodtak. 1400 halál esetről számoltak be, de mi van a fogyat, fogyatékkal élők, vagy a sebesültek kérdésével. Egyszerűen nincs elegendő gyógyszer, hogy őket kezeljék. Tehát semmiféleképpen nem lenne helyes lépés a gyógyszertermékek esetében egy ilyen megállapodást megkötni, különös tekintettel a gázai övezetben élők helyzetére, elsősorban nőkre gondolok, ami egész egyszerűen felháborító elnök. Sziberc kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez már a második vita. Mégis úgy tűnik talán, hogy egyszerű vita, pedig nem az. Nagyon sok érzelmet korbácsol fel, teljes mértékben feloldhatta a jogi szolgálat a kétségeinket, és biztos vagyok abban is, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatjuk, hogy jogunk van arra, hogy a társalási egyezményt Izraellel aláírjuk. Nem sértünk semmiféle jogot, ha aláírjuk a megállapodást. És más területeken sem jelenti ez a megállapodás azt, hogy elindulnak a kereskedelmi tevékenységek, de kérdéseket meg kell tudnunk válaszolni. De Kaiser asszony helyesen mondta, ez a megfelelő platform ahhoz, hogy politikáról beszéljünk. A kereskedelemről egy másik szakbizottság tárgyalna. A mi, kérdés, amit, a mi kérdésünk az a következő, amit meg kell válaszolnunk. Meg kell lebüntetnünk Izraelt, és ha igen, akkor miért? Ha azért akarjuk megbüntetni Izraelt, mert nincs béke a közel-keleten, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy két fél van a konfliktusban. Ott van a másik fél is, amely a béke elmaradásáért még felel. Azért akarjuk-e megbüntetni Izraelt, hogy jogi akadályokat állít egy másik állam elé, amelynek szintén helye lenne ezen a területen. Vagy egyszerűen csak a frusztrációnknak akar, akarunk eh, enyhi, frusztrációnkat akarjuk enyhíteni. Természetesen nem akarunk ártatlan áldozatokat egyik oldalon sem, de más formát kell találni ahhoz, hogy a frusztrációnk oldódjék. Meglep eh, ez a vita. Azt látom, hogy nincs igazából összefüggés a gyógyszerek, az Izraelből Európába szállított gyógyszerek között és azok között, amelyeket a Gáza öböl beexportálnak Európából. Lehet, hogy egyfajta rossz érzést vagy bűntudatot akarunk kez, kelteni ezzel. Így nem jutunk előrébb a Gáza öbölben. A többet többér elv az új szomszédságpolitika elve. A tagállamok közti a kapcsolatról van szó a szomszédsági politika keretén belül. Nem szabad párhuzamos utakat elindítani. A, az egésznek megvannak a maga korlátain, és remélem ezeken nem, tudunk, nem fogunk túllépni. Köszönöm. Kollégi, dobbiamo contenere Tisztelt kollégák és kolléganők! Nos, jó lenne, hogyha a két perces hozzászólási időt betartanánk, egyébként nem lesz lehetőségünk arra, hogy megadjuk a bizottságnak és az előadónak újra a szót. Brandnauer kollega a két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy két oka van annak, hogy az időközi jelentésről vagy a két éves elhalasztásról tárgyaljunk. Az időközi jelentésnél világosabban kell még inkább látni ezt a két okot, hiszen kritériumokat kell tudnunk meghatározni arra, hogy mikor adunk zöld utat a megállapodásnak. A két ok, amit Veronik és mások is említettek, a jelenlegi helyzet Izraelben, a béketárgyalásokban és a telepeken a politikai jelzést kell tudnunk küldeni, hogy nem a megfe- bár ehhez nem megfelelő az idő. A második dolog, hogyan garantálható az, hogy további problémák nem merülnek fel. Izrael kapcsolatban ez nyilvánvaló, mindig felmerül, hiszen az alapmegállapodásunk is része minden további megállapodásnak. A kérdésem a következő. Az időközi jelentésnél és a frakciónk egyértelműen többségében támogatja ez. Tehát ebben milyen kritériumokat támaszunk arra vonatkozóan, hogy mikor szűnik meg, illetve mikor térhetünk vissza a korábbi megállapodáshoz? Diamo la parola al collega Huntis perché è relatore ombra. Huntes kollega a következő, árnyék előadóként három percet kap. Jó. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι δεν μου δώσατε το λόγο με τη σειρά που... Meg kell, hogy mondjam, hogy technikai jellegű és nem politikai jellegű a megjegyzésem, tehát ezt szeretném, hogyha figyelemben, figyel, szem előtt tartanánk. Egyetértek az előadó véleményével. Valóban ez politikai kérdés, ez a megállapodás nyilvánvaló. Úgy gondolom ezen kívül, hogy a szakbizottságunkban arról, ha döntünk, akkor a jog alapján kell, hogy döntsünk és az Izrael megkötött szerződés alapján, valamint az emberi jogok alapján. Sajnos azonban az a helyzet, hogy egyre rosszabbak a körülmények. Sőt, néhány nappal ezelőtt, vagy tegnap talán, Izrael az ENSZ emberi jogi ügynökségével minden kapcsolatot megszakított az illetékes vagy az érintett izraeli telepekkel kapcsolatban. Ez a legfrissebb hír és ez a legújabb helyzet. A frakciónk egységes állásponttal ellenzi a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését és Izrael a kapcsolatok erősítését egészen addig, amíg Izrael a nemzetközi jogot sérti és a palesztinok jogait csorbítja. Nem hisszük azt, hogy ez a kérdés technikai jellegű lenne, ahogy azt a parlament jogi szakbizottsága is jelezte. A régióban alapvetően probléma az, hogy politikai kérdéseket, elvi álláspontokat félre söpörnek, és egyszer csak technikai jellegű kérdésekről kezdenek el tárgyalni, például a kereskedelem keretében. Én úgy gondolom, hogy ezt a fajta logikát végre meg kell változtatni. Tehát nem jó az, hogy nem oldjuk meg a problémát, és a kereskedelmi kapcsolatokat fejlesztjük Izrael-el. Hmm, ez szerintem nem a megfelelő hozzáállás, és azt sem gondolom, hogy a jogot meg kell kerüljük, sőt. Valaki az előbb említette azt, hogy nem vagyunk hajlandóak, ugye, vagy halogatjuk, hogy aláírjuk a jegyzőkönyvet, és pontosan ez ennek is a magyarázata. Nos, úgy gondolom, hogy az elveinket kell alapul vegyünk, hiszen jogról, elvekről van szó. Nem szabad rossz példát mutatnunk. Nem szabad az érintetteket cserben hagynunk. Említettük továbbá Izraelt, a gyógyszeripari termékeket, azt, hogy ezek milyen jó minőségűek. Jó, rendben van, de, hát, de hát ez egy másik kérdés nem hiszem, hogy ez kell, hogy befolyásoljon minket. Tehát a mi javaslatunk az, hogy ne írjuk alá ezt a jegyzőkönyvet. Köszönöm. Sì, prima di continuare volevo eh, sottolineare. Jó, mielőtt folytatjuk, szeretném jelezni a kollégáknak, hogy Tudom, hogy többen vannak még a listán, senkit, szeretné, senkit nem szeretnénk kihagyni, úgyhogy meg is adom a szót Szederén kollégának. Köszönöm, elnök úr, ez valójában politikai kérdés. Van ennek természetesen jogi kihatása is, de alapvetően jogi szempontból rendezendő ez a kérdés, tehát nekünk az a feladatunk most, hogy politikai döntést hozzunk. És ha nem döntünk, az nem a helyes politikai döntés. Azt hiszem, hogy a halogatás nem politikai megoldás lehetősége. Azt hiszem, hogy ha elhalasztjuk a dolgokat, azzal soha nem fogunk tudni megoldani kérdéseket, és a halogatás soha hozzá sem segít ahhoz, hogy megoldjunk problémákat. Ha visszapillantunk a múltra, akkor láthatjuk, hogy ez a politikánk támogatásának sem megfelelő eszköze egy szemináriumot tartunk itt az Európai Parlamentben, ahol eh, kimondtuk, hogy annak ellenére, hogy eh, az emberi jogi politikánk nagyon következetes és koherens, mégis az utóbbi esztendőben eh, az Európai Unión kívül támogatottságunk csökkent. Tehát elnéző, el, eltérő véleményeket hangoztattak arról, hogy hogyan kell tovább lépnünk, és világos, hogy egyetértünk azokkal a személyekkel, akik ott szenvednek, és itt elsősorban a palesztinokra kell gondolnunk, de a halogatást az nem választhatjuk megoldási módszernek, hiszen az nem visz előre bennünket, az nem segít bennünket hozzá ahhoz, hogy érvényre juttassuk az ügyel kapcsolatos politikánkat hogyha valaki, akkor Izrael, amely adott esetben a gyógyszerkészítményeket fegyverként alkalmazza. Pontosan emiatt nem szabad halogatnunk a kérdést, hanem olyan mondani valót kell megfogalmaznunk, amely elmarasztalja őket ezért. És az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban az, hogy az Európai Unió értékeinek elősegítését köteles szolgálni, és az Unió biztonságát és jólétét kell szolgálnia. Természetesen nagyon nehéz mindent ugyanarra a lapra feltenni, és az értékeket és a biztonságot egyidejűleg szolgálni, de azt hiszem, hogy emiatt pontosan kell döntenünk, és ennek pozitív döntésnek kell lennie. Köszönöm. Köszönöm. Andrik a szó. Köszönöm, elnök úr. Kollégák, azt javasolnám, hogy az AFED bizottság kérje fel az INTE bizottságot, hogy hozzájáruljon ehhez a kérdéshez. Amit itt ma megvitatunk, olyan kérdéseket jelentenek, amelyeket a bizottság már két évvel ezelőtt jóvá hagyott. Az AKA késleltetése nem segít bennünket abban, hogy fokozottan érvényesítsük befolyásunkat a közel-keleten az ottani helyzet megoldása véget az előfeltételeket kell megteremtenünk, és ez az egyezmény létrehozása után a tovább lépést jelentené. Úgy gondolom, hogy az akának konstruktív előnyöket kell tudnia biztosítani ahhoz, hogy az AFET érvényre juttathassa el gondolásait. Ezen túlmenően a közel-keleten eh, kialakult helyzettel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a gyártó eh, kapacitások Egyiptomban, Jordániában, Izraelen kívül, amelyek adott esetben EU, izraeli jóváhagyás révén eh, kedvezményes elbánásban részesülhetnének az európai piacra jutás szempontjából. Nos, úgy gondolom, hogy az izraeli és európai külügyi kapcsolatok fejlesztése ezt a célt is szolgálhatja. Azt hiszem, hogy a regionális folyamatnak részét alkotja a kapcsolat javítása, az euró-mediterrán partner kapcsolatok megerősítése is ide vezetne, és ez a jegyzőkönyv az egyezmény megerősítését is szolgálhatná. Az alkalmazását e-, e-, Izrael e-, területén, valamint annak elkerülése, hogy az EU a nemzetközi jogi téren vállalt kötelezettségeit elhanyagolja, elkerülendő lenne, és mind a jegyzőkönyv, mind pedig a partnerségi megállapodás hozzájárulna ahhoz, hogy ezzel a jegyzőkönyvvel és annak megvalósításával előbbre vigyük az egyezményben foglalt célokat. Azt gondolom, hogy ez nem követeli meg a megállapodás módosítását, tehát úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a e, véleményemet ki is fejtettem a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Köszönöm. Szalafranka kolléga a következő. Köszönöm, elnök úr. Nos, a múltkor alkalmunk nyílt arra a kibővített elnökségi ülésen, hogy meghallgassuk az ezzel kapcsolatos izraeli külügyminiszteri véleményt. És itt értékelni tudtuk az Izrael mellett folytatott választások eredményeit is, így tehát ma a parlament olyan döntés előtt áll, amely kényes és politikai jellegű. Ez kiegészítő jegyzőkönyv lenne, és el kell döntenünk, hogy ratifikáljuk-e vagy sem. A saját személyes véleményem elnök úr az, hogy nem szabad összetévesztenünk ezt eh, magát a jelentést, illetve az árnyék jelentéstevőnek kiegészítő véleményeit, az INTE bizottság véleményét, és természetesen fel kell ismernünk az izraeli hiányosságokat a béke folyamatban, azonban vannak pozitív oldalai is a kérdésnek, és amiért Kejszer asszony ezt aláhúzta, az, hogy nem szabad a az elfoglalt területekre vonatkozó implicit hozzájárulásunkat vagy helyeslésünket kifejeznünk ennek a jegyzőkönyvnek az aláírásával. Ez a Zianakó úr által elmondottak fényében, aki árnyék jelentős tevőként szólt hozzá, nem vagyunk biztosak abban, hogy célszerű lenne, hogyha ezt a kérdést túldimenzionálnánk. Köszönöm. Gómez kolléga. Én értem azokat az érveket, amelyeket meghallgathattunk, és különösképpen előadunk erőfeszítéseit, hogy kompromisszumos megoldásra jussunk, amely a parlament, illetve ennek a szakbizottságnak az egységes véleményét volna hivatva kifejezni, és amely az EU általános politikai hozzáállásával összhangban van. Nos, én úgy gondolom, hogy olyan értelmezésre van szükség, amit Veronique de Kazás elmondott, és bármilyen technikai kérdések merüljenek is fel, sok ilyen van, alapvetően politikai megítélés kérdésével szembesülünk itt. Azt hiszem, hogy az egész régió partnereit kell tudnunk egyidejűleg figyelembe venni, nem tévesztve szem elől, hogy nem Izrael az egyetlen partnerünk. Nem lehet szándékunk az, hogy Izraelt megbüntessük. Én azt hiszem, hogy itt a palesztin nép támogatására van szükség, ám igazságos eszközökkel kell élnünk. És ez az oka annak, hogy egy olyan módosító indítványt termeljesztenék be, hogy egyelőre mondjuk nemet, hiszen ha politikai felmérését végezzük el ennek a helyzetnek, azzal valójában jogi véleményt fejtünk ki. Igen, Vajdéren. Vajdéren kolléga. Köszönöm, elnök úr. Miután nagyon rövid az időm, a hozzászólási időm, itt most nem ismételném meg, amit már más kollégák elmondtak. Én teljesen egyetértek Gionako Sivec kollégákkal Adrikén asszonynal, Szalafranka úrral, ami a helyzet ismertetését illeti. Tehát teljesen egyetértek velük. Szeretnék néhány dologra emlékeztetni, és néhány hasonlóságot is megemlíteni. Hogyha ugyanezt a logikát követjük, és az összes regionális problémát ezzel a kiegészítő jegyzőkönyvvel akarnánk megoldani, akkor emlékeztetném azokat a képviselőket, akik ellenzik a jegyzőkönyvet, hogy ezzel gyakorlatilag Örményországgal való kereskedelmi kapcsolatokat is blokkolhatnánk, és ugyanez vonatkozhatna az Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatokra is, ha a dél-oszetiai kérdést tekintjük. Úgyhogy különbséget kell tenni a között, hogy a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolatok nem feltétlenül vetíthetők ki a politikai kapcsolatokra. Ugyanakkor viszont jó lenne, ha nem haboznánk, és rábolintanánk erre az AKA megállapodásra, amely az egész régió szempontjából nagyon fontos. Köszönöm szépen! Tanok úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Ez a vita egy kis dejavű érzést kelt bennem. Már pár hónappal ezelőtt ugyanerről a kérdésről vitatkoztunk. A helyzet azóta nem mozdult elő, sőt, megmerevedtek az álláspontok. Úgy tűnik, hogy sok képviselő, hanem is ebben a szakbizottságban szeretné megbüntetni Izraelt, és az AKA esetében, a kiegészítő jegyzőkönyv esetében is ez mondható el, még akkor is, hogyha az EU állampolgárok fogyasztói érdekeit sértjük azzal, hogy nem juthatnak jó minőségű gyógyszeripari termékekhez. Én itt figyelembe vettem az összes politikai érvet, próbálom megérteni mindkét felet, ugyanakkor viszont nem látom be, hogy a jegyzőkönyv elfogadásának további halogatásával akár az izraeli kormányt, akár az izraelieket meg tudjuk győzni arról, hogy az EU álláspontja Izrael állama kapcsolatosan mi. Tehát én azt javasolnám, hogy most döntsünk, és ne két év múlva, és azt szeretném, hogyha a parlament rábólintana a megállapodásra, és az ECR eként fog szavazni majd. Parlaki úr, köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita azt hiszem a lényegre világított rá. Sokan kifejtették a véleményüket, miszerint ez egy politikai jellegű és nem technikai jellegű kérdés, és nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne e-, törpíteni, vagy lekicsinyíteni ezt a kérdést. Itt most Izraelről és az ezzel kapcsolatos politikáról beszélve a nemzetközi jogról és az alapvető emberi jogokról is szót ejtünk. A külkereskedelmi kapcsolatokban nem vesszük figyelembe az emberi jogokat, nem szabunk feltételeket, ez is egy döntés lehet. De ha úgy döntünk, hogy ilyen feltételeket szabunk, és ezt nagyon fontosnak tekintjük minden kereskedelmi megállapodásunkban, akkor következetesnek kell lennünk, és nem mozdíthatjuk el a mércét, vagy ezeket a feltételeket, attól függően, hogy milyen országról van szó, vagy annak az országnak milyen a politikai jelentősége. Nyilván Izrael politikai jelentősége rendkívül fontos mindenki számára ismert okokból. Ugyanakkor viszont nem boríthatunk fájtlat a valós politikai tartalom, tartalom felett. És én azt mondanám, hogy ezt a megállapodást most halasszuk el, ugyanis Izrael súlyosan sérti az emberi jogokat, és következetesnek kell lennünk a tekintetben is, hogy milyen mértékben sérülnek az emberi jogok. Itt egy olyan országról beszélünk, amely más ország területeit szállja meg, és azt hiszem, hogy a háborútól eltekintve ez az egyik legnagyobb emberi jogi sérelem. Itt egy kis ország esetében teljesen más kritériumokat alkalmazunk, tehát ezt nem engedhetjük meg Izrael esetében, és éppen ezért javasolom, hogy halasszuk el a megállapodást. Rendben, mondja az elnök. Latford nő, köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek számos képviselővel, akik ellenezték de Kaiser asszony javaslatát, Darford úr is elmondta az ALDE nevében, hogy gyakorlatilag döntés közeli állapotba kell hozni ezt a kérdést a plenárison. Ha ezt elmulasztanánk, ha nem tudnánk dönteni, ezzel gyakorlatilag közröhely tárgyává tennénk a parlamentet. Itt átolvasva a jogi véleményt, most ennek részleteire nem térnék ki, ugyanis de Kaiser asszony ezt ismertette. Én egyetértek abban, hogy a megállapodás alkalmazását csak Izrael területére vonatkozóan ismerjük el, amit mi a nemzetközi jog értelmében elismerünk, Ugyanakkor a jogi vélemény szerint ezt nem biztos, hogy hatékonyan meg tudjuk tenni. Itt valóban halogatásról van szó, európai vállalatok és betegek érdekei egyértelműek, és azt hiszem, hogy a helyzet túl bonyolult ahhoz, hogy most itt ki válogassuk, hogy ki a jó fiú és ki a rossz fiú és hogy azt sugaljuk, miszerint Izraelt terheli teljes mértékben a felelősség a béke folyamat elakadása miatt. Azt hiszem, hogy mindannyian elismerhetjük, hogy nem Izrael az egyetlen felelős fél, és úgy, ezt figyelembe kell vennünk a palesztin kereskedelmi megállapodás esetében is. Tehát én azt javasolnám, hogy ne halogassuk a döntést, és ugyanez vonatkozik az INTA jelentésre is. A képviselőket gyakorlatilag demokratikus joguktól fosztjuk meg, hogyha nem hagyjuk, hogy döntsenek, szavazzanak ebben a kérdésben. Tehát minél előbb a plenáris elé kell vinni ezt a kérdést. Köszönöm, Costello kolléga. A palesztin kapcsolatokért felelős delegáció vezetője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ugye nem vagyok a szakbizottság tagja, minden esetre szeretnék én is hozzászólni a vitához. Mint ahogy elhangzott, nem vita folyik, hogy ez politikai vagy technikai jellegű kérdése. A jogi kérdések szerepelnek az előttünk lévő jelentésben, véleményben, és egyetértek de Kaiser asszonyjal abban, hogy ez elsősorban egy politikai döntés, amit meg kell hoznunk. Múlt héten a szakbizottságunk fogadta a palesztin külügyekért felelős minisztert hallottunk a padhelyzet okairól, az emberi jogok megsértéséről a megszállt területeken. Itt többen elmondták, hogy itt most Izrael megbüntetéséről van szó. Egyáltalán nem hanem arról, hogy egy nagyon erőteljes jelzést, politikai üzenetet kívánunk küldeni. Amióta én néhány héttel ezelőtt megkezdtem képviselői munkámat, nagyon erőteljes nyilatkozatok születtek az emberi jogi ügyekben. És ezek üres szavak, hogyha ezt konkrét lépésekkel nem támogatjuk meg. Én éppen ezért Gratulálok de Kaiser asszony jelentéséhez, ez egy szerintem nagyon kiegyensúlyozott vélemény, és várjuk, hogy egy közbenső jelentés is szülessen, ami foglalkozik az emberi jog sérelmekkel. Szerintem ez a leghelyesebb út, amit most választhatunk. És de Kaiser asszony által elmondottakat eh, én támogatom, javasolom, hogy ezt a jelentést eh, fogadjuk el, és politikai döntést hozzunk. Belder kolléga kap szót. Ja, ik ben het eh, volledig eens met... Teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit a palesztin delegáció elnöke mondott. Valóban döntésre van szükség, ezzel egyetértek és egyetértek azzal is, a, hogy a megállapodást támogatjuk, és amint lehet, alá kell írni azt a dossziét. Két éve folyik ez az egész, és gyalázat, hogy a parlament egy ilyen kérdést halogat, pedig egyértelmű, és még mindig nem tudja, hogy mellette vagy ellene álljon ki. Úgy gondolom, hogy nagyon alaposan figyeltem a kollégákat, de szerencsére elhangzott az is, hogy a dolgok fekete-fehéren való vázolása az helytelen lenne, hiszen nagyon komplex kérdésről van szó. Elnök úr, röviden, hogy a, támogatni kell a megállapodást, és az illetékes szakbizottságok elé kell rakni, utána pedig a plenárisra. Köszönöm ennyi. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, ha megengedik, röviden egy technikai kérdést tennék fel én elnökként. Kaiser asszony szándékait, hogy tisztázzam. Tehát az ön célja az, hogy befagyasszuk a folyamatot. Fe, feltételektől függ ez, vagy sem? Két év, ezt említette, ez a két év, ez kötelező-e? Ezzel kapcsolatban mit tud mondani? Jó, és akkor azt is megkérdezném, hogy van-e itt a bizottságnak képviselője, és ha igen, akkor kíván-e szólni. De Lopien úr? Igen, köszönöm szépen, nagyon röviden. Antul Lópiánnak hívnak, a kereskedelmi főigazgatóságtól vagyunk. Tárgyaltunk erről a megállapodásról, és meg kell mondani, hogy a jogi szolgálat jóvá hagyta ezt a a parlament jogi szolgálata is, és mind a három intézményi jogi szolgálat ezt tette. Két szempontot említenék, ami fontos. Az egyik a tárgyalások maga. Megerősítésre került az, hogy le lehet folytatni a közösségi jog és nemzetközi jognak megfelelően a tárgyalásokat. A kérdés tehát, hogy újra megnyitjuk-e vagy módosítjuk ezt, ez hipotetikus. Nem lenne az ez gazdaságilag is elemeztük a helyzetet, és önöknek is beterjesztettük ezt. A második dolog pedig a végrehajtás kérdése. A jogi szolgálat megerősítette, hogy minden kérdést végre lehet hajtani, hiszen megvannak a lehetőségek és a mechanizmusok ehhez a megállapodásban. Úgyhogy ez tulajdonképpen a jogi kérdések összefoglalása a szempontunkból, és úgy gondoljuk, hogy jogi szempontból teljes mértékben elfogadható a megállapodás. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Akkor az előadónak adom meg újra 5 percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok minden kérdésre külön-külön kitérni, de ha lehet, azért néhány dolgot még egyszer tisztáznék először is. Arról, eh, arról van ez szó, hogy megbüntessük Izraelt. Nem. Nem erről van szó. Nem szankcióról van szó, hanem arról, hogy álláspontot fogalmazzunk meg, hiszen de facto upgradingről, tehát felfelesorolásról van szó, arról, hogy Izraelnek új lehetőségeket biztosítsunk. Az új szomszédságpolitika keretében arról van szó, hogy új szempontokat határozzunk meg, és emeljünk ki közösen ezekkel az országokkal, és megnézzük, hogy mit lehet elérni. Jelenleg ugyan vágyhatunk a békére, de ez nem csak Izraeltől függ, nem egyedül. Mégis a telepek a tárgyalásokkal nincsenek összefüggésben. A Gáza övezet blokádja sincs ezzel összefüggésben. A termékek jellege kizárólag Izraeltől függ. Tehát elhangzott az, hogy Izraelt nem, a, nem büntetni akarjuk, azért, mert nincs béke. Ez így van, de hát nem lehet Izraeltől nem megkövetelni az emberi jogok tiszteletben tartását. Én úgy gondolom, hogy az új szomszédságpolitika van, amire vonatkozik, és van, amire nem. Eh, Van, most elhangzott az is, hogy Izraelben soha nem fognak megváltozni a dolgok. Ha ez tényleg így lenne, akkor, eh, akkor eh, súlyos probléma lenne. Ha nem akarná Izrael az emberi jogok helyzetét módosítani, akkor valóban problémával szembesülnénk, hiszen ez más országokban is ugyanezt jelentette. De nem, én nem a béketárgyalások újra elindítására gondolok. Tehát az, hogy semmit nem akarunk az emberi jogok terén semmit elérni Izrael kapcsolatban, nos ez botrányos. Ezt ki kell mondjuk, ezt én is így gondolom. A parlamentben, ebben a szakbizottságban is, és az EPP, ahogy elmondta, ő náluk sincs egyetértés azzal, hogy megszavazzuk, de azok a módosító indítványok, amelyek a megállapodásnak ellent mondanának, vagy az ellenében hatnak, a társulási megállapodásban meghatározott területek miatt, nos azok sem elfogadhatók. Nézzük akkor most a jogi kérdéseket. Természetesen a jogi véleményeket én magam is elolvastam többször is. Izrael véleménye az, hogy ez az én országom, az én területem, mit akar itt az Európai Unió, a business as usual, de ez nem, a mi, ez nem hozzánk tartozó terület, de mégis az alkalmazhatóság elve. Mit jelent ott? Semmit. Azaz a település politika újra meg újra felülkerekedik. Amit eddig csináltunk, az nem fog továbbiakban működni. Ha azonban az egészet elutasítjuk, az még nagyobb baj, és éppen ezért kompromisszumot próbáltam javasolni. Ebben a kompromisszumban technikai jellegű megoldást találnánk. Ez azt mondja, hogy időközi jelentést kell készíteni, ami nem azt jelenti, hogy az egészet örökké valóságig elhalasztjuk, nem hogyha azt mondjuk ki, hogy a politikai jelzés értéke az teljesen mindegy, nos, ezt sem tudom elfogadni. Igenis változtatni kell az izraeli termékek számára a feltételeket, és ehhez jó eszköz az időközi jelentés. Ez az INTA szakbizottságból jöhet, az Európai Parlament 81-es cikke értelmében, mely szerint az átmeneti jelentés célja, hogy ajánlásokat lehessen megfogalmazni, ahhoz, hogy egy javasolt jogi aktust végrehajtsanak vagy módosítsanak. Tehát a végrehajtás ellenőrzését, vagy a módosítás javaslatát lehet ennek keretében megtenni. Nos, én azt javasoltam, hogy ezen induljunk el ezen a vonalon, mert akkor például már kezdet, kezdetétől úgy lehet javasolatokat tenni, hogy az egész ö, megállapodást elvetnénk. De hogyha azt akarják, ha úgy döntenek, minden eddig elhangzott megjegyzés ellenére, hogy elfogadják, jóvá hagyják a megállapodást, akkor úgy gondolom, hogy jó, hogyha nem, nem, ha, hogyha nem hunyunk szemet a felett, hogy esetleg nehézségekbe sodródhatnánk a, a telepő, a, a, mindenki... Les colonies qui vont changer quelque chose. Il faut modifier quelque chose. A, a, a, az a, a Gáza a, településekből érkező termékeket nem fogjuk tudni ellenőrizni. Éppen ezért az a javaslat, amit én megfogalmaztam, mellesleg egy jogásznak a, a javaslata is pontosan az, hogy az Inda szakbizottságot is vonjuk be. Ez lehet, hogy egy kicsit most visszalépés, de mégsem gondolom, hogy politikai kompromisszumot tudunk kötni. A technikai jellegűt meg tudjuk kötni, és mégsem veszélyeztetjük a politikai megoldás lehetőségét. Elnök úr, megismétli még egyszer, hogy mit kérdezett tőlem? A következőt kérdeztem, szól az elnök. Az egészet tehát el szeretné halasztani. Ez összefügge feltétel, tehát feltételekhez köti ezt. Két év például, vagy pedig vannak feltételek, amelyeket meg kíván fogalmazni. Nos, elnök úr, igazából nem javasoltam azt, hogy fagyasszuk be, sőt azt sem mondtam, hogy két év határidő legyen, ezek az INTA szakbizottságnak a javaslatai. Én olyan módosítókat javasoltam, amelyel egy megoldás születhetne, és ez az időközi jelentés. Ez aztán természetesen módosításokat is bevezethetne, de nem jelenteni, hogy újra kellene tárgyalni a szerződést. Persze, az egész, persze ez lenne a legjobb, de a frakciók másként döntöttek, meghajlom előtte, de nem beszéltem arról, hogy fagyasszuk be, sőt arról sem, hogy feltételeket szabjunk. Politikailag nem is vagyok abban a helyzetben, nem. Az én javaslatom az egy időközi jelentés, amely adott esetben re- változtatásról rendelkezhet, vagy feltételekhez kötött végrehajtást mondhatna ki, de hát erről az INTA kell, hogy határozzon. Jó. 20, március 29-én délben van a módosító indítványok benyújtásának határideje. Ezzel a mai napi rendünk négyes pontjára térünk át. A Szara Latfordasszony jelentése az utas nyilvántartási adatállomány felhasználásáról. Lutfordasszony, hogyha nem kíváncsiak meghallgatni ezt a végighallgatni ezt a meghallgatást, akkor azt kérem, hogy csendben vonuljanak ki a teremből. Tehát az előadó azokra a módosítókra koncentrált, amelyek közvetlenül a mi szakbizottságunk hatásköréhez tartoznak. A bizottság munkáját nem akarjuk újra megismételni. Azt kérem, hogy figyeljenek egy kis időre legalább, és aztán maradjanak nyugton. Tehát a mai meghallgatás és a mai vita első hozzászólója Lutford asszony. Sorry. Elnézést. Mint helyesen mondotta elnök úr, ennek a bizottságnak a feladata abban áll, hogy eh, megvizsgálja a javasolt EU irányelv e, az EU PNR e, sémával kapcsolatos külső vonatkozásait, nem pedig az Egyesült Államokkal megkötendő PNR e, megállapodásról van szó, amelyel kapcsolatban a délelőtt zajlott le vita. Tehát szeretnék itt röviden érinteni néhány külügyi vonatkozását ennek a kérdésnek, amelyekkel foglalkoznunk kell. Világos, hogy a szövegkörnyezet amely eh, kapcsolatban több eh, állásfoglalás született már az elmúlt tíz esztendőben, amikor az Európai Parlament utalt annak szükségességére, hogy eh, a PNR adatok gyűjtését célszerű olyan kontextusban vizsgálni, amely kiterjed az alapvető jogokra is. És megpróbáltuk biztosítani, hogy a PNR adatokat kizárólag biztonsági okokból a terrorizmus elleni védekezés területén lehessen felhasználni, illetve a transnacionális bűncselekmények megelőzése, illetve vizsgálata céljából. Ugyancsak utaltunk arra, hogy szükséges harmadik felekkel megállapodni, amely megállapodásoknak azonban az adatvédelmi sztenderdjeinkkel összhangban kell lennie. Tényleg jó lenne, hogyha nem fecsegnének. Nos, a javasolt irányelvvel kapcsolatos munka javát a LIBE szakbizottság végezte el, és Kirkhope úr ennek előadója abban a bizottságban. Az egyik célom a vélemény megfogalmazásával az, hogy zökkenőmentesebbé tegyem a kapcsolatokat az EU és harmadik országok között, amelyekben légi járatokat üzemeltetnek, és a légi fuvarozókat igyekszünk sima kapcsolatba hozni az ilyen utas nyilvántartó adatok felhasználása területén. Azt szeretnénk elérni, hogy egy átmeneti idő tartam elteltével az ilyen légi fuvarozók az adataikat az EU-nak továbbítsák. Ha ennek technikai akadályai lennének, akkor ezekkel a bizottságnak kell foglalkoznia, megpróbálva elkerülni azt, hogy egyéni kezdeményezésekkel élhessenek az egyes tagállamok, amelyek adott esetben eltérhetnek egymástól. Így tehát szükséges biztosítani, hogy közösségi megközelítést alkalmazunk, hiszen ha technikai problémák adódnak, nem szeretnénk eltérő módon kezelni azokat az egyes tagállamokban. A kettes módosító indítványban pontosan arra utaltam, hogy az utasok jogaiait valamennyi EU polgár, illetve harmadik országok állampolgárai vonatkozásában egyformán kell kezelnünk. Tehát nem az állampolgárság dönti el, hogy kinek milyen jogai vannak. A harmadik módosító indítványban leszögezem, hogy alapjában nem értek egyet azzal, hogy a belföldi járatokat, illetve az EU területén üzemelő járatokat is bevonjuk ennek a hatájába, legalábbis eleinte. A LIBE bizottsághoz ebben kapcsolódnék, de én elsősorban a harmadik országokban fellelhető légitársaságokra vonatkoztatnám eleinte ezeket az adattovábbítási kötelezettségeket, illetve megvalósítható átmeneti rendelkezések léptetését tervezem, hiszen másfajta ellenvetések is születhetnek, amelyek adott esetben túl terhelik az administratív lehetőségeinket. Tehát én azt mondanám, hogy a bizottság mellett érvelnék, és azt mondanám, hogy meg kell próbálnunk gyalogolni, mielőtt futásnak erednénk. Tehát az EU-n belüli e, járatokra való kiterjesztést egy későbbi időpontban irányoznám elő. A négyestől a nyolcasig terjedő e, módosításokban arra térek ki, hogy a nemzetközi megállapodásoknak garanciákat kell biztosítaniuk ennek az EU irányelvnek az érvényesülésére. Tehát a PNR eh, megállapodások, amelyeket az eddigiekben kötöttek meg, szintén a eh, talaját jelentik ennek, de itt bizonyos vitás kérdések merülhetnek fel, amelyek rendezését az USA-val kapcsolatban a Libe ma délelőtt lefolytatott vitája során tárgyaltak meg, ahol áttekintették a szóba jöhető alternatívákat. A nemzetközi megállapodásoknak azonosnak kell lenniük az EU jog anyagával, illetve azzal összhangban kell állniuk. Ezt tehát meg kell vizsgálni, és végezetül azt szeretném elmondani, hogy a hatos módosításban azt mondtuk, hogy az az információ, amelyel kapcsolatban mi adatokat szolgáltatunk a harmadik országoktól nyert utasnyilvántartási adatokkal összhangban kezelendők, de ki kell zárni azokat a jogsértéseket, amelyek esetében szem előtt tartva a büntető igazságszolgáltatási rendszerüket, a PNR adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása nem felelne meg az arányosság elvének. Tehát ez lenne, amit el akartam mondani, és szívesen válaszolok esetleges kérdéseikre. Köszönöm szépen. Két perces hozzászólások következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Szarra kolléganőmnek. Nagy mértékben osztom álláspontját. A Libe Bizottságban mi e, az ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozva úgy véljük, hogy a javasolt irányelvnek a célja az, hogy a terrorizmus veszélyét küzdjük le lehetőségünk van arra, hogy koordinált rendszert alkossunk meg, de különféle kételyek merülnek föl. Kérdés az, hogy szükség van-e az adatok elemzésére, kell-e a banki adatokra vonatkozó adatgyűjtés, kell-e nyilvántartása a lakhelyről, vagy a személyazonosító igazolványok adatairól. Én azt hiszem, hogy itt teljes körű adatvédelemre van szükségünk, amikor igyekszünk elkerülni azt, hogy a magánélethez fűződő jogok sérüljönek itt tehát arányos megközelítésre van szükség, ez hatásos egyben a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezeket az adatokat kizárólag a terrorizmus elleni harcban szabadjon felhasználni, nem pedig az úgynevezett súlyos bűncselekmények elleni fellépésben. Ez jelentheti az egyik fontos problémát, amely fölmerül az adatok feldolgozása, kezelése, illetve a személyiséghez fűződő jogok védelme e, ütközésében. Ami az adatfeldolgozás kérdéseinek e, anyagi vonatkozásait illeti, nos, úgy gondoljuk, hogy e, ez aránytalanul drága lenne adott esetben, és különösképpen a kisebb országokra jelentene igen nagy terhet. Ezért szükséges, hogy központi rendszert hozzunk létre, de az Európai Bizottság ezt a kérdést nem kezelte és szeretném végül felhívni a figyelmüket arra, hogy az alapvető emberi jogok védelme mindenképpen elsőbséget élvez. Az irányelv javaslattal kapcsolatban megfogalmaztuk a Libe Bizottságban azt a véleményünket, hogy további mérlegelést kérdő, igénylő kérdésről van szó. Két perc legfeljebb kérem a tisztelő hozzászóló kollégákat, tartsák be ezt. Ez az eszköz azon alapul és abból származik, amelyet a Libében vitatunk meg ma délelőtt. Az Egyesült Államokban ennek a célja a bűnözés elleni fellépést szolgálni. Ez azonban a tagállamok által létrejött Lisszaboni megállapodás szellemével ellentétes, ahol az emberi jogok védelme élvez elsőbséget. Így tehát fokozottan kell figyelmembe vennünk az adatvédelem kérdéseit, illetve a Lisszaboni Szerződés 29. cikkében foglaltakat. Így tehát ráadásul még az is fölmerül, hogy a magatartással kapcsolatos adatok elemzése nem szükségképpen szolgálja a súlyos bűncselekmények elleni fellépés igazi zálogát. Tehát itt egyet kell értenünk azzal a légitársasággal, amelyik megállapította, hogy helyesebb, hogyha egy bűncselekmény elkövetője szabadlábon marad, sem, hogy valaki, aki ártatlan börtönbe kerüljön. Ezzel egyet kell értenünk az ügyet tehát mindenképpen a terrorizmus elleni fellépésre kell leszűkítenünk, hiszen csupán ez indokolhatja, hogy ilyen rendkívüli intézkedéseket hozzunk. Ott valóban gondoskodni kell arról, hogy az emberi jogok messze menő védelme mellett elsőbséget adjunk a terrorizmus elleni fellépésnek ami a költségeket illeti, nos, biztos vagyok abban, hogy a tagállamok készek arra, hogy ezzel kapcsolatban vállalják az őket terhelő anyagi kötelezettségeket. Köszönöm. Köszönöm. Olaf kapja meg most a szót. Mikrofonba kérjük. Van egy másik. Tessék a másik mikrofont használni. Ezeknek a módosító indítványoknak a szellemét összefoglalja a preambulum, amely kimondja, hogy a terrorizmus elleni küzdelem szolgálata a cél. Egyben az alapjogok védelme is cél. Egy másik bizottságból átvett gondolat is megjelenik itt, ami a PNR adatok feldolgozásával kapcsolatban arra kell szorítkoznunk, hogy csak a terrorista cselekmények elleni fellépés céljából elemezzük az adatokat. Ezt szeretném kontrasztba hozni az európai letartóztatási parancs kérdéseivel, ahol nincsenek olyan garanciák, amelyek az ilyen adatvédelmi kérdéseket szolgálják. A kiadatás kérdésével kapcsolatban, ahol adott esetben akár brit állampolgárok is korábbi börtönök lakóivá válhatnak, megkérdőjelezhető jogrendek keretében, és a kiadatás Eh, az európai eh, eh, letartóztatási parancs birtokában adott esetben nem jelent semmiféle garanciát a visszaélésekkel szemben. Tehát a brit liberális demokraták ennek következtében úgy vélekednek, hogy nincsenek az európai letartóztatási parancsban olyan garanciák, amelyek gátat vethetnének az ilyen visszaéléseknek vagy jogsérelmeknek. Tehát szükség volna arra, hogy az európai adatok továbbítása ilyen garanciával párosuljon. Tehát, hogy az adatok vagy a személyek olyan védelmet élvezenek, amely tovább visz bennünket egyfajta európai szuperállam irányába, amely a polgárjogok tiszteletben tartását nem tartja szem előtt. Köszönöm, egy perc, kérem. Különféle aggájaim vannak a javaslattal kapcsolatban, és bízom abban, hogy a parlament el is fogja utasítani ezt, vagy legalábbis alapvetően módosítja a tervezetet. Nos, ennek jogszerűsége nagyjából rendben lévőnek tűnik, azonban nem teljes körű a terrorizmus elleni fellépés vonatkozásában. Nem gondolnám, mint szakértője a szervezett bűnözés, illetve terrorizmus elleni harcnak, hogy ez megfelelő eszköz. Amerikában egyfajta paranoia alakult ki, elnök szól, hogy szeretném kérni, hogy ezt ne diszkónak tekintsék, ez egy parlamenti vita. Meghallgathatnánk a hozzászólót fegyelmezett csendben, és hátul kérem, hogy csukják be az ajtót, mert túl nagy zaj szűrődik be. Jó, hogy nem perdülünk mindjárt táncra. Javaslom tehát, hogy csukjuk be hátul az ajtókat. Tessék, női a szó. Igen. Tehát azt mondtam éppen, hogy tartok attól, hogy egy kicsit követjük az amerikai gondolkodásmódot a szervezet bűnözés elleni fellépésben, amely elsősorban abból uh, indul ki, hogy hatalmas adatbázist kell fölépítenünk, amelynek a teljességéről vagy hatékonyságáról nem lehetünk meg győződve. Az európai kormányok és az európai eh, hozzáállás szeptember 11-e óta eltérő stratégiát eh, követ, nevezetesen szelektív adatokat, eh, illetve adatgyűjtést alkalmaz sohasem a katonai fellépést szorgalmazza, és nem alakít ki hatalmas adatbázisokat. E, ennek e, teljes körű jellege mindenképpen megkérdőjelezhető, és elképzelhető, hogy e, nem tudjuk biztosítani azt, hogy egyetlen mafiózó vagy terrorista ne mentesüljön az ilyen jellegű adatgyűjtésből. Tehát az amerikai kontinensen mindenkinek az adatait akarják begyűjteni, azokét, akik repülnek, azokét, akik nem, és ezeknek a feldolgozásával remélik, hogy növelik az az adatok teljességét, miközben egyre nagyobb számú személy, személyiséghez fűződő jogai sérülnek. Köszönöm. Unguriánu kolléga, kérem, hogy másfél percben maximum. Egyetértek Latford Baronő által elmondottakkal, kivéve az ötös módosítót, ami azt javasolja, hogy a tagállamok a PNR adatokat harmadik országnak csak akkor adhatja át, hogyha az adott országgal van nemzetközi megállapodás. Ebből az fakadna, hogy PNR adatokat csak az USA-nak és Ausztráliának lehetne átadni. És ezzel gyakorlatilag csak eseti alapon cserélnénk ki PNR adatokat. Természetesen az adat átadás így megengedett lenne, mégpedig azon harmadik országok felé, amelyek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak, és amelynek megállapodása van az adott tagállammal. Lunacek asszony. Köszönöm, elnök úr. A frakció nevében a frakciónknak komoly nehézségei vannak Larkin úr által elmondott takhoz hasonlóan ar, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire szükségesek ezek az adatok, illetve az arányosság is agályokat kelt. Latford eh, asszony a módosítóiban olyasmit javasol, amivel csak kevesen érthetünk egyet, például az adatvédelem szintje nem csak eh, a tagállami polgárokra vonatkozna, hanem a harmadik országok polgáraira is, eh, és az Általános aggályom a javaslattal kapcsolatosan a következő. A frakciónk számára nem egyértelmű, hogy mennyire van egyáltalán szükség mindezen adatokra, hogy a terrorizmussal szemben fel tudjunk lépni. És ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, annak ellenére, hogy van megállapodásunk velük, rendben van, ha Ausztráliáról vagy Kanadáról van szó, de mi van a többi országgal? Tehát önmagában egy megállapodás nem elegendő, ki ellenőrzi az adatforgalmat. Tehát az emberi jogok tiszteletben tartása és az adatvédelem legalább annyira fontos, mint a terrorizmussal szembeni küzdelem. És lehet, hogy azt mondja a partnerország, hogy együttműködik velünk, ugyanakkor viszont lehetnek olyan rendszerek, rezsimek, amelyek ezzel a módszerrel visszaélnek. Tehát én komoly fenntartásokat, fenntartásokkal viseltetek, illetve a frankcióm is a javaslattal szemben, tehát egyelőre nem tudjuk támogatni. Elnök, köszönöm szépen. 29-e a módosítók benyújtásának határideje. És akkor most folytassuk a következő napirendi pontunkkal, eszmecserére kerül sor. Elnézést. Megkérhetném, hogy nagyon röviden szóljon, mert már így is kicsúsztunk az időből, és vendégeket várunk, akik már 20 perce várnak igen, tulajdonképpen az én napi rendi pontom nem vett túl sok időt igénybe. A legfontosabb kérdések, tehát az arányosság, illetve a szükségessége ennek a rendelkezésnek összességében. Én nem taglaltam ezt a kérdést az AFET véleményében, ugyanis ez a LIBE szakbizottság gon belüli vita tárgya lesz, úgyhogy nem ezt állítottam az AFET vélemény középpontjába. Tisztában vagyok azzal, hogy a PNR-rel kapcsolatosan milyen kényes kérdések merülnek fel, Három évvel ezelőtt készítettem egy jelentést a profil alkotással kapcsolatosan, azóta ez, ennek az élete gyakorlatilag elhalt. Tudom, hogy az arányosság és a szükségesség kérdésével a LIBE foglalkozik, mint nagyon fontos kérdésekkel. Darmos, úrnak eh, mondom, hogy itt eh, a vita nem az európai elfogadási parancsal összefüggésben merül fel, és a brit liberális demokraták mindig is készek eh, eszmét cserélni, és talán a Fairchilds International honlapjára szeretném felhívni a figyelmét, ahol szintén szerepel az európai elfogadási parancsal kapcsolatos kérdés. Egy másik kolléga a költségeket említette, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés Jenner kapcsán, hiszen a légitársaságoknak kell összegyűjteni az adatokat, de ki fogja ezt megfizetni. És nyilván ez joggal foglalkoztatja a légitársaságokat. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés lesz majd a LIBE keretein belül. López asszony Bizottságnak pedig szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a PNR és indokolt. Nyilván ön is tudja, hogy a LIBE az unknown suspects, az ismeretlen gyanúsított kifejezést milyen mértékben támadta, illetve megkérdőjelezte, nyilván a gyanúsítottak ismeretlenek ebben az esetben. Fel kell lépnünk a terrorizmus és a súlyos bűncselekményekkel szemben, és mielőtt én megszavaztam az USA-val kötött megállapodást, illetve azért szavaztam meg, mert a cél záradékot mindenki másképp értelmezte múlt héten a belbiztonsági minisztériumnál tettem látogatást, és tudom, hogy ez a kérdés mennyire fontos. Habár annak ellenére, hogy az USA és az EU nem egyhangúan értelmezi a megállapodás ebben a rendelkezésében. Ami Ungorián úr felvetését illeti, harmadik országgal szükség van a megállapodásra, avagy a harmadik ország aláírója egy nemzetközi egyezménynek. Ha esetleg még van kérdés, amit kihagytam, akkor a későbbiekben szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát akkor a következő napi rendi pontunk a külső finanszírozási eszközökről szóló eszmecsere 2014-2020 időszakra vonatkozóan. Elnézést kérek a vendégektől a csúszásért. Mario Marinaki fog szólni az EKS globális és multilaterális kérdésekért felelős ügyvezető igazgatója, valamint Stefano Sanino, az Európai Bizottság bűvítési főigazgatóságának főigazgatója, Klaus Rudishauser úr az Európai Bizottság fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságának felelős igazgatója, valamint Tunglai Marg, a bizottság külpolitikai eszközöket felelős szolgálatának igazgatója. Az, a külső finanszírozási eszközök új csomagját tavaly decemberben fogadtuk el, és az ezt követő eszmecserére szeretnék most utalni. Nagyon fontos ez a vita, hiszen ez alapvetően meghatározza az EU külügyi fellépéseit, akcióit 2014-2020 között. Az AFET ezzel a kérdéssel csomagként kíván foglalkozni, és szeretnénk meghallgatni a különböző szolgálatokat, amelyek ez ügyben illetékesek. Először is az LKS képviselőjének adnám meg a szót, hogy ismertesse, milyen új elemek szerepelnek a javaslatban, és a jelenlegi pénzügyi eszközökhöz képest milyen változások várhatók. Itt általános kérdésekre szeretném kihegyezni a vitát. Először is, hogy a javaslat milyen mértékben garantálja a parlament számára a vizsgálatot a, pénzügy, a finanszírozási eszközök esetében, különös tekintettel a stratégiai döntésekre. Másodszorban pedig a bizottság javaslata milyen mértékben járul hozzá a demokrácia, az emberi jogok és az egyenlőség elősegítéséhez, és az EKS, illetve a bizottság milyen szerepet fog játszani ezen eszközök programozásában és alkalmazásában negyed sorban a tagállamok és az EU közötti koordináció, valamint nemzetközi szervezetekkel és donorokkal való koordináció, milyen formákat ölthet a partnerség a kedvezményezett országokkal, különös tekintettel az EU által a kedvezményezett országok programjaihoz nyújtott támogatásokra. Továbbá a civil szervezetek szerepéről is szót kéne ejteni, elsősorban a monitorozás területén. mi a jelenlegi helyzet, illetve mi, milyen jövőbeni kilátásokról lehet beszélni. Minden hozzászóló három-három percet kap. Vigené, Kukner, Brandner és Mauro kollégák jelentkeztek hozzászólásra. Vigen kolléga a szocialisták nevében először is a csatlakozás előtti támogatásról. Köszönöm szépen. Rövid leszek már csak azért is, mert késésben vagyunk, de azért néhány megjegyzést engedjenek meg nekem. Instrument. Uh, uh, we generally welcome uh, the fact az ipáról. Először is will be much more flexible, uh, will be policy oriented, uh, will uh, uh, as well úgy látjuk, hogy nagyon fontos, hiszen lehetőséget biztosít arra, hogy a forrásokat áthelyezzük egyik politikai területről, szakpolitikai területről a másikra. És nem lenne úgynevezett, úgymond státuszszenzitív sem, tehát minden szakpolitikai területhez hozzá lehetne férni, közvetlenül a csatlakozási folyamat lényegétől, és ez tulajdonképpen mindenki számára üdvözlendő. Néhány kérdésem azonban lenne amit részletesebben szeretnék válaszban hallani. Tehát sok kérdésről tárgyaltunk, sokszor volt már meghallgatás, de mégis van még mindig olyan pont, amire hasznos lenne további információt kapnunk. Először is tudjuk, hiszen benne van a bizottsági javaslatban, hogy külön figyelmet kell fordítani a politikai kritériumokra, különösen a Nyugat-Balkán esetén. Konkrét igényei vannak az országnak, a jogállamiság, az intézmények erősítménye, a szervezetbűnözés, korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás erősítése. Tehát ezek olyan hiányosságok, amelyek mindig egy-egy országban konkrétan előfordulnak, de általános jellegűek is, oktatás, bizalomépítés, bűnözés elleni harc, stb. stb. stb. Nos, ezek a kérdés, kérdések az egész integrációs folyamat központi pillérének elemeit képezik. Úgyhogy ezért a kérdésem a következő a meghatározott szakpolitikai területek hogyan tükrözik a csatlakozási kritériumokat, illetve hogyan tükrözik ezeket e, a szükségleteket, igényeket a Nyugat-Balkán esetében. Még egy dolog, amit fontosnak tartok, hiszen tisztázni kell a szakpolitikai területek kérdése. Említette a rendelkezésben, hogy a bizottság az országstratégiai dokumentumokban konkrét szakpolitikai mixről fog majd szólni. Mit jelent ez? Lesz olyan helyzet, amikor csak a szakpolitikai területeket biztosítanak, vagy bizonyos szakpolitikai területeket, vagy ez a szakpolitikai mix azt jelenti, hogy mindegyik rendelkezésre áll, de bizonyos területek The commission will focus less on some and kevésbé lesz központi jelentőségű, mindig országonként változó tartalommal. A következő kérdés. Azt tudom, hogy általános jellegű kérdés, válaszokat adott már az, a, az eszközökkel kapcsolatban, például az előcsatlakozási támogatás. A parlament vizsgálata, a parlament bevonása, így milyen lenne? És a több éves stratégia is érdekes lenne tudni, hogy milyen, tehát mit vélnek ezekről a kérdésekről. Grazie. Il collega Kukan alla parola. Köszönöm szépen, Kukan kollega majd ezt követően Dántnek követő. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Szomszédsági Eszköz eszközzel kapcsolatban két általános megjegyzésem lenne, és utána a vendégektől néhány kérdést szeretnék feltenni, hogy a jelenlétüket kihasználjuk. Az IMI-jal kapcsolatban teljes mértékben támogatom ezt az eszközt. Együttműködés, demokrácia, építés, emberi jogok, jogállamiság, nos, ezek mind alapvetően fontosak az EU-ban és a szomszédságunkban lévő országokban a partnerségek során. Az EU-nak olyan eszközre van szüksége, amely hatékony és reagál a szomszédságunkban lévő igényekre, tehát politikai igényű teljesítmény eh, alapján és az ország ambíciójának, illetve szintjeinek megfelel. Ezért örülök annak a szintnek, annak a javaslatnak, hogy az EU támogatások szintjét az előrehaladás és a politikai-gazdasági reformokhoz mérik. Azt kérdezem, hogy a következőket kommentálják. Öt pont először is a többet többért elv alkalmazása. A bizottság vagy az EKS hogyan érvényesíti ezt az elvet a gyakorlatban? Kérem, hogy megértsük, mondják el az indikátorok jelentőségét és a, az úgynevezett monitoring mechanizmusokat. Milyen ösztönzőket lehet használni egyéb támogatási formák közepettében a többet többért megközelítés keretében? Második a, az előrehaladás, a fejlődés viszonyítási alapjai. A viszonyítási pontokról szeretném, hogyha szólnának, tehát amivel mérik a szomszédos országok fejlődését. A harmadik, az országoknak kihelyezett alapok. Mi a felfogásuk az, a források újra kihelyezéséről? Akkor, hogyha bizonyos országok az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok és a jogállamiság területén nem teljesítenek megfelelően. Mi, mi lesz a civil társadalmi szervezetek szerepe ebben a folyamatban? A pozitív és negatív értelemben mi a konkrét mechanizmusokat alkalmaznak majd a feltételekkel kapcsolatban. Milyen pozitív feltételek és lesznek, és a, a negatív feltételeknek az alkalmazását milyennek értékelik. Eddig nem volt igazából a szomszédságpolitikában erre példa a gyakorlatban. Végül pedig mi az Európai Parlament szerepe a tervek szerint a politikai prioritások meghatározásában? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Branner kollega három percben. Yes, sorry, the microphone didn't work e, Sajnálom, az a mikrofon nem működött. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan három dologról. Struktúra, a frakciók és a parlament szerepe. A 432-es cikk, ugye saját cikk vált, és a békeépítési partnerségről szeretnék ennek keretében szólni, illetve erről néhány szót is hallani majd. Lát, azt elértem, hogy ha a költségvetés 65%-át fogjuk a rövid távú válságkezelésre fordítani a válságkezelési költségvetésből, és úgy gondolom, hogy az azonnali reakció a legfontosabb a stabilitási eszközök között. Számokat lehet mondani, meg arányokat a 4-es 5-ös cikknél is, és akkor én azt mondanám, hogy 15 és 10 százalékot ja, említsünk meg. A hatály. Nagyon sok szakpolitikai területet említ a három cikk és a mellékletek, de mégis úgy gondolom, hogy néhány dolgot meg kell változtatni. Hangsúlyoznám a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harc közti kapcsolatot, az emberi jogok fenntartásának jelentőségét a végrehajtott intézkedések közé, közepete, valamint a természeti katasztrófák utáni helyreállítás. Ezt világosabban kell meghatározni, hiszen az LKS csak akkor lehet alkalmazni, hogyha a katasztrófának kihatása van a biztonsági helyzetre is. Az EKS-nek éppen ezért a biztonsággal kell foglalkoznia, a biztonsági katasztrófákkal, amelyek a természeti katasztrófákból származnak, nem csak a természeti katasztrófákkal. Erre van az ECO és más eszközök. A parlamenti vizsgálat nagy kérdőjel természetesen ez, mint sok más eszköznél itt is. Mi lesz pontosan a, az ellenőrzésben a jogunk? Mászúri kollégát, tehát a hosszú táv felfogásról kérdezem, ugyanúgy, mint más eszközökkel kapcsolatban ezt tettük, valamint azt, hogy milyen jogai lesznek a parlamentnek a rövidtávú intézkedések keretében is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mário Mauro három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden három kérdést szeretnék én is feltenni. a vendégeinkhez fordulok, hiszen remélem, hogy több mindent pontosítani tudnak majd. Múlt héten mi hangzott el, hiszen véleménycserére került sor a külügyi szakbizottsággal, és Eston ő akkor jelezte, hogy a partnerségi eszköz egyértelműen külügyi eszköz, külpolitikai eszköz, és központi szerepet játszik az Európai Unió stratégiai érdekeinek képviseletében. Véleményük szerint melyek azok az elemek a partnerségi eszközök keretében, amelyeket tovább kell, kell illetve lehet erősíteni annak érdekében, hogy az Európai Unió külügyi kapcsolatait még inkább hangsúlyozni lehessen. Második kérdésem Schauser úrnak szól. A partnerségi eszköz minden olyan országra vonatkozik, amely kapcsolatot, külpolitikai kapcsolatot tart fenn az Európai Unióval. Ez tehát globális eszköz. Milyen feltételek mellett kívánják a prioritások, prioritásokat meghatározni a fejlesztési eszközökkel kapcsolatban, gondoljunk csak a latin-amerikai országokra. És Márinaki kollégától kérdezem, hogyan értékelik a partnerségi eszközöket? Hogyan lehet ezeket a gyors reagálású helyzetekben alkalmazni a harmadik országokban? Milyen időkeretekre kell, hogy ki terjedjen ez a gyors, hatékony alkalmazhatóság? Köszönöm szépen Mauro úrnak. A demokratizációs és emberi jogi eszköz Nos, a e területért felelős kollega nincs itt, és nevében, Rázendorf kollega nevében, tehát ha lehet feltenném a kérdést. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus erre vonatkozóan létezik-e, tehát a delegált jogi aktus, és mi az oka annak, hogy így fogalmazták meg ezt a kérdést a következő? Egy fő elem ebben az eszközben a rugalmasság. A bizottság hogyan kívánja a külügyi szolgálat esetében ezt az, ezt az elképzelést, tehát a rugalmasságot alkalmazni például a stabilitási eszköz keretében. És az utolsó dolog pedig az emberi jogi és demokratizálódási eszköz elsősorban az emberi jogokra vonatkozik. Nem vették-e vajon figyelembe azt, hogy szélesebb felhatalmazással alkalmazzák ezt, e, ezt a demokratizálásra is kiterjedve? Nos, ezek voltak tehát azok a kérdések, amelyeket Lámszor kollega nevében tettem fel. Megadom a szót mindjárt a hozzászólóknak, 5-6 percet kap mindenki. Maria Marináki az első. Prego. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy alkalmat adott arra, hogy magam és kollégáim megjelenhessünk körünkben, körükben, és dialógust kezdeményezzünk, amely talán előbbre visz bennünket abban, hogy ezt az erőfeszítést tető alá hozzuk, amelynek a keretében a sok éves pénzügyi keret eszközeit, amelyek reményeink szerint jelentős segítségére lesznek a következő évek céljainak megvalósításában. Nos, úgy gondoljuk, hogy abszolút fontos, hogy az Európai Parlament által hangoztatott véleményeket figyelembe vegyük, és ezért nagy fontosságot tulajdonítunk az itt elhangzottaknak, és kezdeményezzük is, hogy részletesebb vitát folytassunk le. Ami a konkrét eszközöket illeti, természetesen kollégáim fognak tudni ezzel kapcsolatos részletes felvilágosítással szolgálni. Véleményünk szerint az EKS integrált részét alkotja a bizottság munkájának. Fejlesztjük és felmérjük a további lehetőségeket, megoldásokat, és ebben nagymértékben támaszkodunk az önök útmutatásaira politikai szinten. Úgy gondoljuk, hogy az a csomag, amelyet vázoltunk, magában foglalja a következő pénzügyi keret főbb céljait, ahogyan azt bemutattuk a vegyes bizottságnak, illetve az Európa globális jövőjét mérlegelő vita során igyekeztünk tükröztetni a jelenlegi politikai realitásokat. Azok az eszközök, amelyek új hídonság számba mennek, és amelyeket a korábbi esetekben nem vettünk figyelembe az elmúlt hét évben, a partnerségi eszköz ez az tehát, amely valóban újdonság számba megy, és gondolom, hogy a bizottság elnök helyettese, a főképviselő Weston asszony a bizottságot felkeresve a múlt héten örömmel üdvözölte egy olyan új eszköz megszületését, amely jól szolgálja az Európai Unió stratégiai céljait, és túllép a az elmúlt évek gyakorlatán új értékeket és elveket fogalmaz meg a szegénység leküzdésében az egész világon. Ebben az értelemben a partnerségi eszköz, amelyre nagymértékben szeretnénk támaszkodni, figyelembe véve messze menően a parlament által kifejlett véleményeket is, olyan új elemeket vet föl, amelyek az együttműködés új lehetőségeivel kecsegtetnek. Úgy gondoljuk, hogy így elkerülhetjük azt, hogy elsikadjanak fontos kérdések, és úgy gondolom, hogy ennek a hatája viszonylag szerény, ám úgy gondoljuk, hogy mégis megfelelő platformot jelent a politikai kezdeményezések számára, amelyekkel elősegíthetjük stratégiai tervezésünket, stratégiai politikánkat, a főbb érdekeltekkel karöltve az európai politika érvényesítésében, ami nem így volt a múltban, hiszen hiányzott az ehhez szükséges eszköz. Úgy gondoljuk tehát, hogy kiszegítő szerepet játszhat, kiegészítő szerepet játszhat, és ö, ö, zökenőmentesen ö, simul bele az egyéb eszközök alkalmazásának tárházába. Egy másik kérdés, egy említhető eszköz, a demokrácia és az emberi jogok szolgálatában, amely sikeres kísérletnek bizonyult, és úgy véljük, hogy nem szabad babrálnunk olyasmit, ami nagyon is hatékonynak bizonyult a múltban. Ahol valamilyen problémát észleltünk, célszerű lehet új megoldásokkal próbálkozni, de ami jól bevált, azt nem érdemes módosítani. Tehát a kulcs értékeink érvényesítését szolgáló eszközök a jövőben is megtartandók, amelyek tehát az emberi jogok érvényesülését segítik. Örülünk, hogy ezen a területen egyetértés nyilvánul meg az érintettek között, és különböző az Európai Unió tagságát még nem élvező országokra is kiterjesztetjük ezzel kapcsolatos munkánkat, amely jól tükröződik az emberi jogi dialógus további kiterjesztésében, és a többet többért elv érvényesítését viszik előbbre. Valamennyien úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezeknek elemei hozzájárulnak a belső, hogy úgy mondjam, működésünkhöz a kormányaink területén, amelyek saját emberjogi és demokrácia segítő lépéseiket valósítják meg, karöltve a közös erőfeszítésekkel. Az én szempontomból úgy értékelem, hogy a többet többért politika minden olyan elemet magában foglal, amelyel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az egyes államok vonatkozó erőfeszítéseinek elismerését jelentek, függetlenül attól, hogy ezek sikerre jutottak-e vagy sem, és ezekkel a piaci részesedésünket tudjuk növelni, a szorosabb együttműködést szorgalmazva. Nem szeretnék több időt felhasználni, ahogyan arra eleinte is utaltam, de ha további konkrét kérdés adódik, szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm az ön hozzászólását. Stefano Sanino úr következik. Tessék, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a kollégáknak is hozzászólásaikért és innovatív felvetéseikért. Ez ráirányítja a figyelmet a legfontosabb politikai kérdésekre, a jogállamiság kérdéseire, ami valójában egyike a központi aspektusoknak, amelyeket az eszközök segítségével próbálunk érvényre juttatni. Mint jól tudják, a 23. és 24. fejezet az alapjogokkal, az igazság, szabadság és biztonság kérdéseivel foglalkozik, mint olyan kulcsterületekkel, amelyekkel kapcsolatban meg kell kezdenünk a tárgyalásokat, és kapcsolatokat kell kiépítenünk a tagjelöltekkel, illetve a szóba jöhető későbbi tagjelöltekkel. Ezek tehát az elsődleges politikai területek, amelyekkel kapcsolatban további erőfeszítéseket teszünk, támogatva az intézmény hálózat kialakítását ezekben az országokban. Az egyik részünkről azonosított nehéke, gyengeség az előző rendeletben az intézmények kialakításához nyújtott elégtelen segítség, támogatás, amely a strukturális alapok, illetve a foglalkoztatáspolitikát erősegítő alapok felhasználásával nem volt jól megvalósítható, és nem terjedt ki kellőképpen a jogállamiság eh, célját szolgáló területekre. Ez tehát a jelenleg kezdeményezett eh, tevékenység eh, fő területe, ahol tovább szeretnénk lépni. Ezeket az erőfeszítéseket támogatnánk elsősorban. A második kérdés a politikai mix kérdése volt, ahol megpróbáltunk aláhúzni néhány fontos kérdést, próbálva túljutni a különbségtételen a különféle eszközök és komponensek között, megpróbálva további rugalmasági lehetőségeket feltárni. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad minden területen ugyanazt a megközelítést alkalmaznunk, hanem igazodnunk kell az adottságokhoz, és rugalmasan kell változtatnunk megközelítéseinket országról országra, és szemügyre kell vennünk a tárgyalások mindenkori állását is. Így tudunk meglehető mixet kialakítani, konkrét lehetőségektől és igényektől függően ugyancsak fontos eleme az erőfeszítéseinknek, hogy az rendelkezésre álló alapok előzetes felosztásától elmozdulva próbáljunk rugalmasabban fellépni, és jobban szolgáljuk az adott nyugat-balkáni országok konkrét igényeihez. Így alakíthatunk ki tehát a konkrét igényekhez igazodó keveréket, mixet. Úgy gondolom, hogy más a helyzet a tárgyalásokat éppen csak megkezdő országok, mint Montenegró talán júniusban, eltérő helyzetben van, mint egy olyan ország, ahol a stabilizációs vagy csatlakozási szerződés lehetőségeit feltáró végrehajthatósági felmérés veszi kezdetét. Beszéltünk az Európai Parlament bevonásának kérdéseiről is, és azt hiszem, hogy ez olyan kérdés, amelyet szélesebb megközelítésben kell vizsgálnunk a jelenlegi tárgyalási szakaszban, amely újabb horizontális kérdés, és hozzájárul a külügyi eszközök alakításához. Ezzel kapcsolatban azt lehet elmondani, hogy az új komitológiai rendelet keretében az Európai Parlamenttől megkapunk minden dokumentum tervezetet az IPA bizottságban, és már most hozzátehetem ehhez, örömmel konstatálva a kapcsolataink elmélyülését a bizottság és az Európai Parlament képviselői között, hogy a e, jogi keretek e, megteremtése területén tényleg nyíltan várjuk a rendszeres eszmecserék lehetőségét. Biztosítandó, hogy az Európai Parlament e, bizakodva tekintsen a közös mérlegelések elé. És bízom abban, hogy ez olyan elem lesz, amelyet szélesebb megközelítésben szemlélhetünk, és a továbbiakra majd egyszer kitérek még. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! És köszönöm azt is, hogy... Köszönöm, hogy tartották a... Meg is adom a szót a következő hozzászólónak. This exchange. Allow me to... Köszönöm szépen eh, a lehetőséget, és eh, engedjék meg, hogy eh, négy mondatban jellemezzem az előttünk lévő csomagot, ugyanis itt számos olyan kérdés van előttünk, ami már gyakran elhangzott, és ehhez képest fontos megérteni a csomag lényegét. Ezt a csomagot a bizottság összes érintett szolgálata közösen készítette el, szoros együttműködésben, ami azt jelenti, hogy az eszközök eh, nagyon is eh, finomra hangoltak, és egymáshoz képest, képest jól illeszkednek. A különböző eszközök által érintett kérdések eh, összhangját is igyekszünk megteremteni. És nagyon fontos az egyszerűsítés, mint egy új elem, a közös végrehajtási rendelet az összes eszközre egyaránt vonatkozik, és ez nagyon fontos, amikor a bizottság, az önök szakbizottságának tagjai által feltett kérdésekre gondolunk. A csomag nagyon jól tükrözi a Lisszaboni szerződést. A felépítése gyakorlatilag nem módosult, minden egyes eszköz egy-egy politikai területnek felel meg a szerződés szerint. És ez az alapvető logikája a csomagnak. A változások az eszközökön belül történtek, és a bizottság itt különösen arra törekedett, hogy egyszerűsítse az eszközöket, ugyanakkor viszont fokozza az egyes eszközök által kiváltott hatást, már a kollégák is utaltak erre. Nagyon fontos szempont, hogy a csomag, illetve az ezt alátámasztó pénzügyi összegek azok, az az egyetlen egy terület, ahol a bizottság a finanszírozás megemelését javasolta, és ezt szintén fontos figyelembe venni. És még néhány kérdést, szót engedjenek meg a felvetett kérdésekkel kapcsolatosan. Először is Kukán úr konkrét kérdésére reagálnék fontos az egészet csomagként kezelni. Ha veszük például a szomszédsági eszközöt, eszközt, ez minden eszközt érint, a civil társadalmat, a többet többért, a kevesebbet kevesebbért elvet is tükrözi, és ezt minden egyes eszköznél igyekeztünk elérni, annak érdekében, hogy a külső, külügyi fellépésünk következetes legyen az egyes eszközök mentén. Tehát nagyon fontos leszögezni például a rugalmasság kérdését. Ez minden eszközben lehetőségként szerepel, tehát például nem előre osztjuk fel az összegeket, hanem tartalékot is képezünk, amiből a váratlan új fejleményekre tudunk reagálni. Ez egy változás a jelenlegi rendszerhez képest, tehát ez csak egy eszköz esetében létezik most, amit most az új eszközök esetében is alkalmazni fogunk. partnerségi eszköz nem hivatott felváltani a fejlesztési együttműködési eszközt, különös tekintettel nem Latin Amerikára vonatkozóan. Egyes latin-amerikai országok esetében új együttműködésre teszünk javaslatot, de változatlan a fejlesztés együttműködési eszköz lesz a fő szereplő. Tehát ezt az eszközt fel fogjuk használni az összes együttműködési lehetőség kiaknázása érdekében, ami pedig a feladalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti. Ezt általános kontextusban kell vizsgálni. Mi arra törekszünk, hogy az egyes eszközök végrehajtása során a prioritások alapvetően módosulhatnak, éppen ezért az eszközöket eh, eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eh, segítségével módosíthatjuk. A demokráciáért eszköz például a rövidtávú prioritásokra reagál, tehát itt az EIDHR-t nem a akarjuk eh, rövid távon eh, módosítani, más eszközöknél azonban ezt a lehetőséget biztosítani akarjuk. Végezetül pedig eh, Lambsdorff urat említették. Az általa felvetettekre reagálnék. A demokráciáért eszköz nagyon fontos, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha ez háttérbe szorulna, hiszen az IPA keretében, vagy a szomszédsági eszköz, vagy a demokráciáért eszköz esetében az emberi jogokra összpontosítunk, és más eszközökben is a demokratizálás szintén szerepet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Marg úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Brandner asszony által felvetett kérdésekre az IFS eszköz kapcsán reagálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen jelentőséget tulajdonít azoknak az elemeknek, amelyek az IFS továbbfejlesztésére irányulnak. Itt biztosítani kell a fokozottabb rugalmasságot, illetve a rövid távú elemek végrehajtásának gyorsaságát azt akartuk biztosítani, hogy a hosszú távú kapacitást is javítsuk annak érdekében, hogy a konfliktus megelőzés és a béke teremtés elemek erősödhessenek. Ami pedig azokat a javaslatokat illeti, hogy a jelenlegi hatályból vegyük ki az ember által okozott katasztrófákat. Mi pontosan az ellenkezőjét gondoljuk, a jelenlegi hatályt fenn kell tartani. az ECO valóban pártatlanul tud fellépni, akár természeti, akár ember által okozott katasztrófa esetén, mégpedig a gyökerekre visszahatóan. Továbbá meg vagyunk győződve arról, hogy az EFS a segély, a rehabilitáció és a fejlesztés között meg tudja teremteni a kapcsolatot a konfliktust követő, vagy katasztrófát követő időszakban. És nagyon fontos, hogy ez az elem fennmaradjon, ha a hosszú távú EU fellépést akarjuk biztosítani. Tehát még egyszer a hatályt szeretnénk változatlanul hagyni. Mauro úr említette, hogy milyen elemeket lehetne tovább erősíteni a partnerségi eszköz kapcsán, hogy az, azok külpolitikai irányultságúak legyenek. Itt nagyon fontos a megfelelő egyensúlyt megtalálni a célkitűzések között, például a 2020-as stratégia elemei és a globális kihívások között. Itt közös megközelítésre van szükség, például a klímaváltozás vagy az energia biztonság területén. Továbbá piaci hozzáférést és üzleti lehetőségeket kell biztosítani az európai vállalatok számára, habár nem ez a kulcsfontosságú elem, hanem az előbb említettek. És ezt egyértelműen egy külpolitikai irányú eszköznek tekintjük. Végezetül pedig az EU fellépésének láthatósága a diplomáciai tevékenységekben, illetve a nemzetközi együttműködésben. Ez a harmadik célkitűzés. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a javaslat kiegyensúlyozott, jól tükrözi a megfelelő célkitűzéseket, és ebben a partnerségi eszköz kiemelt szerepet kap. Ezt is tovább kell fejlesztenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Uh, Honorable Gomes. Gomes kollega, két percben. And thanks to all the... Köszönöm szépen én is a bizottságnak, a, szolgá, a külügyi szolgálatnak, hogy tájékoztatást kaptunk. De mégsem értem, hogy miért nincs minden eszközben egy közös nyelvezet, miért nincsen egy közös végrehajtási szabályzat eljárás. Erre kellene törekedni a lehető legnagyobb harmonizációra a különböző eszközök között. Persze, mindig vannak különleges tulajdonságok, amikről külön kell tárgyalni, de végül is úgy gondolom, hogy ezt az egészet, ahogy elhangzott, egy csomagként kellene kezelni a harmonizáció alapján. És meg kellene nézni, hogy mit kell harmonizálni, persze. Az egyik dolog, az Európai Parlament által betöltött intézményi szerep, mert igenis kell, hogy a parlament szerepet kapjon. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus nagyon fontos kérdés. Ez egy ilyen uh, egy ilyen arany útmutató kellene, hogy legyen számunkra a parlament számára. Nagyon fontos, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében megfelelő szerepet kapjon a parlament. Nem csak a programok, hanem a nem programozott konzultációk során is. Hiszek abban, hogy a többet többért elvet, szlógent valóságá kellene minden eszközzel kapcsolatban alakítanunk, hogy ne csak szlogán legyen. Ne, a feltételezések, a feltételek, a különbségtétel, mert ugye különbséget kell tenni például azok között, a kormányok között, akik nem mennek a demokrácia felé, nem működnek együtt, nem arról van szó, hogy ezeknél a kormányoknál le kell állítani a forrásokat, hanem inkább azok felé átirányítani, akik nagyobb elánnal harcolnak az emberi jogokért és a demokráciáért. Úgyhogy ez a költségvetési támogatás jelenlegi formájában ellentmond a többet többér elvnek, és negatív. Nos, a DCI eszköz különösen izgat. Természetesen abszolút fontos, hogy ezt megkapjuk és vigyük. De mi, a, mi van a DDF-fel? Mondtuk, hogy a DCI eszköz az nem a szegénysége megszüntetésére és egész egyéb demokrácia erősítésű célokra összpontosul, de nem beszélünk a DDF-ről, hát az továbbra sem élvez költségvetési támogatást. Miért nem kérjük azt, hogy a DDF-re is legyen egy külön költségvetés, és így demokratikus ellenőrzés alá kerüljön? Miért nem? Miért nem? Mert a DCI meg az összes többi eszközt nem arra használjuk, hogy azokat az országokat támogassuk, amelyekkel nagyon különleges partnerségünk van. Az elnök úr elvette a felszólaló mikrofonját. Majd visszajött. Egy kérdésem van. Mi mi a helyzet azzal a lehetőséggel, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktust az emberi jogi eszközökkel kapcsolatban az Emberi Jogok és Demokratizációs Bizottsággal együtt csinálják. És egyáltalán mi ez a bizottság, Emberi Jog és Demokratizációs Bizottság? Madlener kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán kaphatok én is plusz két percet, mint az előttem szóló. Szerintem ez így lenne tisztességes. Na jó, azért rövid leszek. Gyönyörű terveink vannak bár nem biztos, hogy jók. A tervezés azonban azt mutatja, hogy hosszú kívánságlisták vannak, milliárdok, amiket a parlament, a bizottság e, jóváhagyásával ki akar itt adni, el akar költeni. De az Európai Uniónak párhuzamosan egyre kevesebb a pénze. Úgyhogy azt kérdezem a bizottságot, hogy honnan van ez a pénz? Megvan-e a fedezete ennek? Mert ez olyan pénz, ami nincs meg. És akkor olyasmire tervezünk, aminek nincs fedezete? Ez mondjuk persze nagyon buta dolog lenne, észszerűtlen. Úgyhogy azt kérdezem a bizottságot és a parlamentet, hogy honnan jön ez a pénz? Mennyire lehetünk biztosak abban, hogy ez a pénz megvan? És ha igen, akkor milyen más kiadások terhére lesz meg? Nyolc ország levelét láttuk, amelyben felszólal felszólítják az, egy, az Európai Uniót, hogy józanabb legyen és kevesebb pénzt kölcsön. Hollandia, Ausztrá, Ausztria, Németország, Olaszország, Portugália mind kérték a józan költést, úgyhogy legyünk igenis józanok. Két milliárd eurós csökkentést kér Hollandia. Meg kellene szoknia az Európai Uniónak, hogy a több pénz, az egyre több költés helyett egyre kevesebbet költs. Úgyhogy ezek a nagyon drága, több milliárdos tervek, amikről most beszélünk, furcsa, hogy nincs is meg hozzá a pénz, és nincs pénz egyáltalán, miért beszélünk ilyen tervekről. A határok őrzéséről is beszéljünk. A szegény országokból Európába való migráció minden problémájával egyre növekszik, iszlamizálódás, munkanélküliség és ezek következménye. Fel kell tudnunk tartani, tartóztatni ezeket az embereket. Azok az országok, amelyek a Frontex számára még több pénzt kérnek, mert volt egy ilyen csoportország is, itt is ugyanaz a kérdés, honnan van, lesznek a források. Ugye két eh, percet kapott az előttem szóló,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 nem akarunk olyan dolgokban hozzászólni, vagy közbeszólni, ami működik, ez igaz. És az is fontos, hogy az egész projekt gondolata, az európai értékek erősítése és az Európai Unió pozícióinak erősítése. A bizottsági elemzés mélyen szántó és jó. Egy kérdésem van, ami talán eddig még nem került megválaszolásra. Az egyik nagyon jó eszköz volt az északi dimenzió, mint eszköz konkrét volt, a keleti, illetve északi tengerrel foglalkoztunk benne, többet értünk el kevesebb forrással. Attól tartok, hogyha ez a finanszírozás most a partnerségre kerül egy az egyben átültetésre az EMI finanszírozástól függetlenül, akkor az a Attól tartok, hogy nem lesz elegendő forrásunk az északi dimenzióra, pedig az nagyon jól működött. EU-Oroszország kérdéskörében például. Környezetvédelem az északi tengerrel kapcsolatban. És most ez az egész logisztika, a közlekedési partnerség sok támogatót kapott már a sarköri dimenzió miatt is. Azt kérdezem, hogy elegendő lesz-e, elegendő pénz marad-e az északi dimenzióhoz, vagy sem? Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy az időt tiszteletben tartotta, és röviden szólt hozzá Kacsin kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Politikai frakcióm nevében szeretnék egy kicsit mélyebb szempontok alapján mondani. Akkor, amikor eh, az országom a csatlakozás eh, keretében volt, akkor nagyon kevesen hallottak még a FÁR programból. Nagyon sok új eh, hida, híd épült, és egyfajta márkajelzésé vált, mint az Erasmus a diákok körében. De ha ma beszélek a Nyugat-Balkánon a partnereimmel, akkor ők azt hangsúlyozzák, hogy például a Kína által finanszírozott projektek sokkal láthatóbbak, mint az EU finanszírozottak. Még akkor is, hogyha azok kevésbé relevánsak az infrastruktúra fejlesztése szempontjából. A VIPA revíziójával mindkettőnek, az EU finanszírozásnak és különösen a csatlakozási folyamatnak a láthatóságát erősíteni kell. A mindennapos élet javulását kell tudnunk elérni. Az IPA finanszírozásnak láthatóan el kell érnie, hogy javuljon az életminősége, javuljanak a munkakörülmények, és mindezt úgy kell megtennie, hogy az EU, mint márkanév, az a folyamat egészén vill, kivillanjon. A, célkitű, a célok elérése a fontos, és nem és nem el kell kerüljük azt, hogy ami gyakran fordul elő, hogy az eredmény vagy a javulás csak papíron érzékelhető, de nem az életben. Köszönöm szépen, tökéletes. Nenszki kollega a következő. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, árnyék előadóként az LPP e nevében szeretnék köszönetet mondani a bizottság és az LKS e képviselőinek, hiszen nagyon fontosan járultak hozzá a külügyi eszközök vitájához. Az IPA javaslattal kapcsolatban három dologra kell figyeljünk. Átláthatóság, világ, nagyobb világosságra van szükség abban, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az eszközök az indikátorokhoz, az előrelépés mérő indikátorokhoz. A pénzügyi allikáció és a kedvezményezettek közti kapcsolatnál ugyanezt kell elérni, végül pedig nem csak az IPÁN belül, hanem az API-ek között is a közös végrehajtási és pénzügyi szabályoknak kell érvényesülnie. Végül pedig nagyra értékelném, hogyha a bizottság képviselői és a külügyi szolgálat képviselői a következőt kommentálnák. Egy. Egy teljesítménytartalék fenntartása azok számára, akik a pénzügyi allokációt felhasználták. Kettő. Hogyan tudnak különbséget tenni a jól teljesítők és a rosszul teljesítők között? Három. Véleményük szerint a források pántrikázása százalékok van való meghatározása és nem meg, nominális érték megadása véleményük szerint nem lenne hasznosabb. Végül pedig a nominális értékű kihelyezések mellett nem tudnának-e más indikátorokat használni arra, hogy a kedvezményezett országok gazdaságának méretét felmérjék. Figyelembe kell venni a változó forrás biztosításokat a válság kerepete. Hány ország, eh, az, hogy az ország mennyit növekszik és mennyit tud növekedni 2020-ig, hogyan tudják felmérni? Hány résztvevő ország, eh, bocsánat, eh, nem olyan nagy a résztvevő országok száma, mint ahogy hallottuk öntől Rüdis Hauer úr. Köszönöm szépen, Granner kollega két percben. Nem is kell két perc, elnök úr, csak hadd reagáljak a katasztrófákra. Úgy gondoltam, hogy nagyon érdekes volt a válasz. Azt mondták, hogy az IFS-nek a, az okok gyökerét kell megvizsgálni. A természeti katasztrófáknál nem igazán tudom, hogy mi ez általában. Re, földrengés szokott lenni. Tehát mi az, hogy a, az eredendő ok, és hogyha az ember okozta katasztrófa ö, eredendő okairól beszélünk, akkor az meg nagyon sokféle lehet, úgyhogy nem igazán győzött meg engem. A kompromisszum az lenne, hogy a biztonsági felület, amelyek a katasztrófából származnak, azt el tudnám fogadni. De általában véve természeti katasztrófa és ember okozta katasztrófa, hát nem igazán hiszem, hogy az a vészhelyzetekben ez megfelelő lenne arra, hogy egy nagy forrás biztosítsunk. A biztonsági fenyegetést okozó természeti katasztrófa pedig egy jó kompromisszum lenne, az ön válasza azonban nem volt megfelelő a bizottság képviselőinek, mondom. Tezia, hát due minuti. Majd kollega, két perc, kérem. Köszönöm, elnök úr. Lássuk csak. Én fogalmaztam meg a Költségvetési Bizottság részéről a javaslatot a biztonságot, illetve az emberi jogokat támogató eszközökről. Azt hiszem, hogy különösen fontosnak tekinthetjük figyelemmel az elhangzottakra is, hogy a szinergia hatásokat is használjuk ki a különféle projektek között. Tehát nem őrült meg az, aki megpróbálja koordinálni a különféle paramétereket az egyes instrumentumok, az egyes eszközök vonatkozásában. Volna néhány kérdésem is. Először is a demokrácia és az emberi jogokat szolgáló instrumentumról. Elmondta, Lambsdorff úr nevében, hogy túl sok figyelmet fordítunk az emberi jogokra, és nem eleget az demokrácia kérdésére. Nos, szeretném elmondani, hogy itt a demokrácia támogatása fontos célkitűzés, amely valójában ezzel az eszközzel támogatható. Azt hiszem, hogy célszerű lenne tisztázni ezzel kapcsolatos állásmondunkat. Másfelől pedig a partnerségi eszközzel kapcsolatban a bizottsági javaslatból az volt a véleményem, hogy ez egyfajta exporthitelként jelenhet meg, tehát a harmadik országok európai beszerzéseit támogató eszközként. Kérem, hogy tisztázzuk, hogy erről van e szó, és ha igen, akkor milyen módon támogatjuk ezeket a beszerzéseket, és Brandner asszonytól is szívesen hallanék arról, hogy miként történne ezen e, eszköz alkalmazása a végrehajtás területén. Nos, elmondta Brandner asszony, hogy 70%-os finanszírozást szeretne a nem programozható eh, támogatásokra, tehát például az elemi csapások eh, nyomán keletkezett károk elhárítására fordítani. Eh, én azt hiszem, hogy legalább 35% szükséges lenne a programozható támogatások terén. Ez tehát a szükséges minimum, amelyből kiindultunk, azon eszköz vonatkozásában, amely tehát programozható. Köszönöm. Köszönöm. Végezetül Villa Franka úr. Köszönöm. Üdvözlöm ezt a rendkívül érdekes vitát a pénzügyi eszközök alkalmazásáról az új pénzügyi perspektíva során. Ugyancsak üdvözlöm a szomszédság, illetve a fejlesztési eszközök újdonságként történő bevezetését. A szomszédsági eszköz vonatkozásában szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan lehetne a többet többelér elvet érvényesíteni. Ez tulajdonképpen a gyökere ennek az itt zajló vitának, és az arab ö, tavasz, ö, illetve az annak nyomán jelentkezett fejlemények alapozták meg. Nos, mi lenne tehát ennek a fejlesztési eszköznek a célja? Az elv szép, de hogyha 17 ö, ö, ilyen ö, országunk van, melyek közül 11 Dél-Amerikában, Latin-Amerikában, egy olyan kontinens, amely ben a legsajnálatosabb fejlemények következtek be, és euromilliókat költöttünk erre a célra. Na most kérdés az, hogy célszerű-e olyan megállapodásokat ratifikálni Dél-Amerikával, Latin-Amerikával, amelyben például Kolumbia is, meg Venezuela is ott lenne, és amely az ott zajló politikai fejleményeket támogathatná. Itt tehát a legnagyobb egyenlőtlenségek jelentkeznek, és figyelembe kellene vennünk ezt a kritériumot is a szociális szociális szakadékot, amely az egyes rétegek között támó, tá, tátong, azután a, a szegénységet, 44 millióan a szegénységi küszöb alatt élnek, 40 millió nem részesül egészségbiztosításban. Tehát Latin Amerikára általában az jellemző, hogy ott tapasztalható a legnagyobb mértékű társadalmi egyenlőtlenség. Hogyha végig pillantunk ezeken az országoktól, Kolumbiántól Csilléig, akkor azt kell megállapítanunk, hogy ha a stratégiáinkat szeretnénk megvalósítani, akkor vegyes megközelítésre van szükségünk, differenciálás szükséges, de gondoskodjunk arról, hogy minden esetben szolgálhatjuk a célokat. Köszönöm szépen, Véla Franka úr. Most ismét a kezdeti előadást tartó vendégeké a szó. Kérem, hogy reagáljanak a kollégák által felvetettekre. Nevezetesen, hogy milyen együttműködésre kerülne sor az EKS és a bizottság között a programok végrehajtásában, másodszorban, hogy milyen koordinációs mechanizmusok lépnek életbe egyéb donorokkal, és hogy milyen dialógust kívánunk folytatni a partnerországokkal. Nos, vegyük tehát megint a hozzászólások sorrendjét, Marina igazgató úrral kezdve. Igazgató asszonyjal kezdve. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament minden hozzászólásáért, eh, amelyek valóban a eh, témával foglalkoztak érdemben. Nos, ami a eh, munkamódszereket illeti, szeretném elmondani, hogy itt a részünkről egyfajta karöltve történő fellépést szorgalmazunk, konstruktív és kölcsönösen támogató légkörben igyekszünk együttműködni, jó munkamegosztás talaján és ez egyfajta fékek és egyensúlyok rendszerét jelenti, ahol országok, régiók, stratégiákat alapoznak meg az MPI, az ICE, a partnerségi eszköz, illetve a nukleáris biztonság kérdését, illetve a megállapodások létrehozatala az illetékes biztossal mind szerepel a munkaprogramban. Nos, a szükséges bizottsági döntések létre is jönnek ebben a e, munkában, és ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, a e, csatlakozás előtti e, támogatások a továbbiakban is az ECO Enlargement, illetve a DEFCO feladata lesz. A DEFCO ugyancsak tematikus programokat visz a VCI keretében, és specifikus pénzügyi döntéseken alapuló akciókat indít, e, egyben e, az új ciklusra vonatkozó e, útmutatásokat dolgoz ki az Európai Parlamentnek a különféle jelölt országokkal fenntartott kapcsolatai vonatkozásában is. A jelentős érdeklődést kiváltó kérdés az Európai Parlament képviselői között olyan megközelítés, amely valamennyi ösztönzőt tartalmaz az Európai Unió által javasoltak közül, a pénzügyi támogatásokat, az együttműködést, kizárva persze a humanitárius segítséget, illetve a külső tá- határok őrizetének támogatását, ezeket külön kell kezelni. A partnerek, akik készek arra, hogy politikai reformokat indítsanak be, ezek valóban, hogy úgy mondjam, megfelelő partnereink pénzügyi eszközökkel, piaci hozzáférés biztosításával támogathatjuk őket, javítva a mobilitásukat az állampolgáraiknak, és így az EU pénzügyi eszközeikből nagyobb mértékben részesedhetnek. Itt jelentősebb reformokat végre nem hajtó, szóba jöhető partnerországok ennél csak csekélyebb támogatásra számíthatnak és az EU-val fenntartott kapcsolataikat megfelelően alakítók kaphatnak ennél nagyobb mérvű támogatást. Természetesen azokat sem büntetni akarjuk, akik ez ügyben lemaradnak, de a jeleskedőket nagyobb mértékű támogatásban részesítjük. Őket fogjuk egyfajta összehasonlítási alapként felhasználni, amikor egyéb országok teljesítményét osztályozzuk ez új elem hosszú távra kiterjedő nézőpont alapján alakítható ki csupán, és ezért egy holisztikai politikai felmérésre van szükségünk, és az éves előrehaladási jelentések jelentik majd ennek a folyamatos nyomonkövetésnek a főbb elemeit. A, az északi, északi partnerség kérdésével kapcsolatban biztosíthatom önöket, hogy ez nem sérül. Az ezt szolgáló eszközök továbbra is megmaradnak. Én most nem tudnám pontosan definiálni, talán a kollégák inkább, hogy milyen részletességgel és hogyan alakul ki ez, de mindenképpen az érdeklődésünk homlokterében marad. Ami pedig az EEAD kérdését illeti, a Múnisz asszony kérdésére válaszolva, nos, az EAD még hivatalosan nem alakult meg jogi személyiségként, az előkészület van folyamatban, ezért meg kell várnunk ennek végleges jogi státuszát. Nem szeretnék ezzel kapcsolatos prejudikációba bocsátkozni, de már van széleskörű egyetértés közöttünk, hogy ragaszkodnunk kell az addicionalitás elvérehez, az EAD-nak az EU költségvetésébe iktatása során és ezért további figyelemre van szükség, valamennyi szóba jöhető elem áttekintése véget. Itt új prioritások, kevesebb pénz birtokában, nos tehát ennek az alapján igen nagyra értékeljük az önök támogatását, hiszen a tényleges e célt szolgáló eszközök odaítélésének a realitások talaján kell maradnia tehát fel kell mérnünk az igényeket, azonban a szükséges pénzügyi támogatások vonatkozásában az önök kezeiben vagyunk, és további kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm, Eszanino kolléga, Stefan Eszanino úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék kitérni néhány olyan kérdésre, amelyek a különféle eszközökkel kapcsolatban fölmerültek, nevezetesen az előcsatlakozási támogatással kapcsolatban. A közösségi elem merül fel a különféle eszközök között, és vannak bizonyos közös vonásai a végrehajtásnak is, valamint az eljárás jogi szabályoknak is. Itt tehát sok a közös vonás, ugyanakkor azonban vannak az egyes eszközöknek sajátságaik is, amelyek csupán ezekre jellemzők. És ez a, az ipára vonatkozó végrehajtási rendeletben kerül szabályozásra. Szeretnék a javasolt rendszer megvalósíthatóságával kapcsolatban felvetett kérdésre is kitérni. Nos, bizonyos időnek kell eltennie ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban konkrétan állást tudjunk foglalni. Egyes országok ugyanis lényegesen alacsonyabb szintű támogatásban részesülnek, mint mások. Az is igaz, hogy a támogatásaink konkrétumait kell figyelembe venni. Számos intézmény kialakítási erőfeszítést támogatunk, az intézményrendszer fejlesztését is. Tehát olyan projektjeink vannak, amelyek adott esetben kevéssé szembeötlőek, összehasonlítva más, sokkal látványosabb témákkal. Ugyanakkor azonban az IPA vonatkozásában szeretnénk a műszaki, gazdasági és társadalmi fejlődést is fokozottan szolgálni, miközben konkrét akcióterveket alakítunk ki, ezek pedig a végrehajtási rendeletben fognak megjelenni. Kérdések hangzottak el arról is, hogy milyen kapcsolat áll fenn a javítások, illetve az egyes eszközök közötti megosztás között Nos, új eszköz jelent meg, és ezzel kapcsolatban bizonyos elgondolásokat is igyekszünk kidolgozni, amelyek megfelelően honorálják az egyes jelölt országok teljesítményét, ahol tehát elismerjük azt, hogy milyen mértékben haladnak a felzárkózásban az Európai Unió jogrendjéhez és bizonyos szektorokat kiemelten támogatunk ezekben az országokban, bízva abban, hogy ez egyfajta versengést is kialakíthat a e, segítségünkért e, zajló versenyben. A az IPA rendelet és a másik rendelet közötti összhang vonatkozásában e, el kell mondanom, hogy itt számos konkrét intézkedés szükséges, amelyek a horizontális rendeletben találhatók meg, és amelyek a konkrét végrehajtási szabályainkban is tükröződnek, és amelyek gondoskodnak arról, hogy ezek a horizontális elemek megfelelően érvényesüljenek. Az előrehaladás figyelemmel követése szintén részét alkotja a rendeletnek. A második cikkben szerepel a tervezetben, és a teljesítmények nyomon követéséről van szó, különféle indikátorok segítségével, és itt szeretnék arra a hosszú listrára utalni, amely a rendeletben szerepel. A különbség a jó és a rossz teljesítmény között, nos, azt hiszem, hogy ez az eddig elmondottak fényében könnyen értékelhető, rendszeres előrehaladási jelentések segítségével követjük nyomon a fejleményeket, és különféle indikátorokat alkalmazunk a fejlődés osztályozására. Itt az egyik eleme a programoknak, a segélyprogramoknak. Éppen ez, amikor szorosan működünk együtt más pénzügyi intézményekkel, a Világbankkal, az EBRD-vel, és más nemzetközi szervezetekkel, nemzeti és nemzetközi pénzügyi intézményekkel egyaránt. Így próbálom gondoskodni arról, hogy konzisztens megközelítéseket alkalmazunk. Köszönöm szépen, elnök úr, grácia. Rudi Schauer. Thank you, Mr. Chairman. Um... úr, nagyon röviden szeretnék reflektálni én is a kérdésekre. Gomez asszonynak mondanám, hogy az eszközök harmonizációjával kapcsolatosan az előkészületek során, és ezért volt egy közös munka, mindegyik eszköz ugyanarra az elvre épül, ugyanazt a struktúrát követi, a programozás is közös, és van egy közös végrehajtási rendelet. Szerintem komoly előrelépést tettünk az eszközök harmonizációja terén, és a végrehajtás terén is. Ugyanis el akarjuk kerülni, hogy a tárgyalások során ezek az eszközök ismét szerte ágazzanak, szétmutassanak. A differenciált szabadság, a differenciálással kapcsolatosan mi más megfogalmazást alkalmaztunk, és elsősorban itt nem adtunk költségvetési támogatást olyan országoknak, ahol a kormányzást rossznak ítéljük meg. Itt nem arról van szó, hogy nem tettünk volna különbséget korábban sem. Számos kritériumot vizsgálunk, amelyek szerint különbséget tehetünk a választásokat, a sajtószabadságot, jogállamiság, a korrupcióval szembeni fellépés. Etiópiának nem adtunk támogatást, leállítottuk, ami pedig a költségvetésítést illeti. A bizottság mindig is azt mondta, hogy támogatja az EDF költségvetésbe való beépítését. Ugyanakkor azt is mondjuk, hogy a jelenlegi megtakarítások közepette az EDF beépítése a költségvetésbe komoly kockázatokkal jár, úgyhogy ez kockázatos lenne, ezt ugyanis az EDF csökkenésével járna. Ami pedig az elnök úr által felvetett kérdéseket illeti, az EDF esetében különösen, és annak ellenére, hogy nem javasoljuk ennek a költségvetésbe való beépítését, ugyanakkor viszont ugyanolyan mértékben szeretnénk vizsgálni, mint a többi, eszközöke, többi eszközt. Itt meg kell teremteni ugyanazt a vizsgálati szintet, mint a többi eszköz esetében, jól lehet, ennek nincs konkrét jogi alapja. Ami pedig az MFF javaslatot illeti, egyértelműen azt mondjuk, hogy a négyes sorban mindenféleképpen növekedést javasolunk, és ez különösen fontos az EU és harmadik országok közötti kapcsolatrendszerben, a fejlesztés támogatása az egyik eszköze annak, hogy az, EU-t fenyege, e, az Európai Uniót fenyegető alapvető okokat ki tudjuk küszöbölni, el tudjuk hárítani, és hogy az esetleges fenyegető tendenciáknak véget vessünk, különös tekintettel a bevándorlási kérdésekre. Végezetül pedig néhány rövid pontot szeretnénk még kiragadni. A négyes sor növelését eh, Stensky asszony alacsonynak tartja, de ha megvizsgáljuk, megnézzük, hogy ez a az EU költségvetésének 20%-át eh, teszik ez egy igen bátor javaslat. Sokan már a 2-3%-ot is eh, bátornak tartják, Salafranca úr kérdésére végezetül nem javasoljuk, hogy latin-amerikai országokkal finanszírozzuk az együttműködést. Azokat az országokat válogatjuk ki, akik sikeresen fejlődtek pozitívan, tehát ott másfajta együttműködést javasolunk, mint a kevésbé fejlettekkel, ez pedig azt jelentheti, hogy Latin Amerika lehet, hogy összességében ugyanazt az összeget kapja, de más szintű együttműködés keretében, ami egy nagyon fontos különbségtétel. Nem javasoljuk természetesen a támogatás kivonását Latin Amerikából. A lényeg az, hogy a az összetételén változtatunk, hiszen az egyes országok eltérő mértékben fejlődtek. Azt hiszem, hogy ennyit kívántam elmondani, még talán röviden az Európai Alapítványra, Alapítványra visszatérve. Ha ez a szomszédsági politikához kapcsolódik, akkor ez egyértelműen jelzi, hogy a finanszírozás forrása mi lehet, de mindaddig, amíg nem születik döntés, addig a finanszírozás forrásáról sem beszélhetünk. Végezetül Márg úr, Brandner asszony kérdésére talán nem fogalmaztam teljesen pontosan. Az ECO bizonyos dolgokat nem tud megtenni, amit az IFS meg tud tenni. Például egy természeti katasztrófa esetén. Nézzük, hogy mi történt Haitiban. Az IFS révén a természeti katasztrófát követő instabil helyzettel meg tudtunk birkózni, és ezt kell fenntartani, én ezt akartam elmondani. Ami pedig Muniz asszony kérdésére adandó választ illeti, itt önök is pontosan tudják, hogy milyen százalékot kell a sürgősségi intézkedésekre fordítani az EFS keretében. A javaslat keretében mi azt mondtuk, hogy legalább 60 ot kell az ilyen esetek kapjanak. És ugyanakkor lehetővé kell tenni azt is, hogy a két másik célra is elegendő forrás álljon rendelkezésre a konfliktus megelőzésére, illetve a globális biztonsági fenyegetések megelőzésére. Nyitottak vagyunk természetesen majd megvitatni ezeket a kérdéseket. És végezetül a, azzal kapcsolatosan, hogy a partnerségi eszköz mit tehet. Az export hitel semmiféleképpen nem lehet a célja ennek, inkább a fokozottabb piaci hozzáférést eh, igyekszünk elősegíteni európai vállalatok számára, és eh, úgy többek között, hogy eh, együtt működünk a szabályozói rendszerek, a kereskedelmi akadályok lebontásában, úgyhogy ez végül is ennek az elemnek a szerepe a partnerségi eszközön belül. Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor köszönöm ezeket az átfogó technikai jellegű hozzászólásokat. Akkor a, szavaz, a módosítók benyújtásának határideje 29-e dél. További hozzászólások nincsenek. Köszönöm szépen a részvételt. Colleghi, l'ultimo passo. Kedves kollégák, akkor az utolsó napirendi pontra térnénk rá, ami nem más, mint egy elektronikus szavazás. Latin Amerikával folytatott új fejlesztési együttműködés meghatározásáról. A vélemény szerzője, Andri Kiene asszony. Remélem mindenki magával hozta a szavazókártyáját. Egyes módosító, szóbeli mellette, ellene elfogadtuk. Kettes mellett, ellene elutasítva szóbeli módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es részenkénti szavazás következik, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva, ötös szóbeli módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es az okafogyottá válik, a 12-es is a 13-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6-os szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes szóbeli módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas szóbeli mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os az okafogyottá válik, 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellett szobeli módosítót kért Andrikéne asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy szobeli módosítom lenne, a szöveg a következőképpen hangzana. Felszólítja a főképviselőt elnököt, hogy konzultáljon és tájékoztassa az Európai Parlamentet a folyamatban lévő emberi jogi dialógusokról. Ezzel egészül neki a szöveg. Vannak-e ellenvetések? Szalafranka úr? Ha nincsen tiltakozás, akkor szavazzunk. Mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a véleménytervezet zárószavazása következik mellette, ellene. Elektronikusan ismételjük meg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönjük szépen! I like it. It was a speedboat, isn't it? Igen, gyors szavazás volt.